Meine sehr verehrten Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megnyitni az ülést, és kérem, hogy lassan foglalják el helyüket. Kezdem is. A szokásos ügyekkel a napirend elfogadása van ezzel kapcsolatban észrevétel. Úgy tűnik, hogy nincsen ezzel a napirendet jelenlegi formájában elfogadtuk. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a tízes pont a módosítókról szóló vita Bolsz véleménytárgyában ezt elhalasztjuk, mivel Bolsz asszony ma nem tud itt lenni. Aztán a, az elnök közleményei címszólat a következő megjegyzések. Szélevka úr a European Parliament of the Council on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters című jelentés jelentéstevője a Brüsszel 1, aztán jó magam leszek a jelentéstevője. of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the European Union Treaty az elhangzott című jelentésnek, és Castex kolléganő pedig jelentéstevője a from the Commission to the European Parliament Council, ECOSOC, etc. A comprehensive approach on personal data protection in the European című jelentésnek, Stoja úr pedig szintén jelentéstevője a következő véleménynek. A directive of the European Parliament of the Council amending uh, some directives in respect of the powers of the European Insurance and Occupational Pensions Authority and the European Securities Markets Authority. Das sind die... Ezek tehát az elnök közleményei áttérek a harmadik napi rendi pontra. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása csak egy jegyzőkönyvről van szó, mégpedig a február, 2011. február 28-ai. van -e ezzel kapcsolatban kifogás? Úgy látom, hogy nincsen. Ezzel ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Akkor áttérek a négyes napi rendi pontra, ahol is a néhány napja létező véleményről van szó az Európai Bíróság részéről. A tanács kérte ezt, és a tárgya ennek az egységesített szabadalmi bíráskodási rendszer létrehozása. A jogi szolgált képviselőjét üdvözölném, és Penera urat, és Förringer urat úgy szintén, aki az Európai Bizottságban az illetékes főigazgató. Penera úrnak adom meg elsőként a szót hogy röviden mutassa be ezt az ítéletet. Penera úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a szót, hogy röviden kifejezzem véleményemet, hiszen ez a legnehezebb része a dolognak. A véleményt az Európai Tanács kérte a régi szerződés 300-as cikke alapján, a bíróság március 8-ai véleményében foglalkozott ezzel a kéréssel, mely szerint a megállapodás tervezett legalitását vizsgálta az Európai Unió, szerz, Európai Uniós szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján. A bíróság véleménye nagyon sokat mond, nagyon tanulságos számunkra. Mielőtt részletekbe bocsájtkoznék, szeretném elmondani, hogy 25 bíró alakította ki ezt a véleményt, nem emlékszem olyan esetre, amikor ilyen sok bíró vett volna részt, minden főtanácsokat meghallgattak ebben az ügyben. 21 tagállam volt, amelyek megjegyzésekkel éltek, valamint három, a három döntéshozó intézmény úgy szintén, és ez az egész folyamat 20 hónapot vett igénybe, tehát fontos ügyről van szó. Ami bonyolult, az nem önmagában a szerződés devágó részei, hanem az általános kontextus. Volt szinte egy keveredése a különböző rendelkezéseknek, a kötelező rendelkezéseknek, amelyek bonyolították a helyzetet. A jelenlegi szabadalmi, az európai szabadalmi rendszer az európai szabadalmi ö, megegyezés talaján jött létre, a München megállapodás alapján, és ö, itt ö, két ö, nemzeti tagállami szabadalomról van szó a Müncheni megállapodás alapján. Mindkét szerződő fél a saját bíróságához fordulhat, és ö, ez után lehet egy másik ország bíróságához fordulni, és ez az egész rendelkezési rendszer a folyamatot hihetetlenül költségessé tette. 2000 júniusa óta a bizottság egy javaslatot nyújtott be, amely továbbra is érvényes volt néhány héttel ezelőtt is, annak érdekében, hogy egy egységes szabadalmat hozzunk létre. A tárgyalások sajnos megfeneklettek, a sok nehézség miatt, amelyeket önök jól ismernek. Eközben hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, amely saját jogalapot teremt a 118-as cikkkel, így a szellemi tulajdonjogokat is szabályozza, és a nyelvi rendszert úgy szintén az egyik a rendes jogalkotási folyamat keretébe tartozik, a másik a speciális jogalkotási folyamat keretébe, tehát egyhangúság szükségeltetik hozzá. Ebben az ügy, ügyben megismerhették ennek az ügynek az, a kudarcát intézményi szinten, és azt a kísérletet is, hogy ősz óta egy megerősített együttműködést alakítsanak ki ebben az ügyben, amelyben jelenleg 25 tagállam kapcsolódott be. Feb 2011. február 15-én az Európai Parlament véleményében zöld utat adott ennek a megerősített együttműködésnek. Párhuzamosan mindezzel a tanácsnak egy olyan elképzelése született, hogy az európai szabadalmi megállapodás egyik problémájára megoldást találjon, mégpedig a vitarendezésről van szó. A 2005-2006-os években kidolgoztak a bizottság segítségével egy szöveget, egy eszközt, amely az Európai Bíróság véleményének tárgya. És itt egy nemzetközi megállapodásról van szó, amely nek az a célja, hogy az Európai Unió legyen az egyik fél, amely egyébként a nemzetközi megállapodásnak nem szerződéses fele. A 27 tagállam egyéni jogon ö, vesz részt az Európai Szabadalmi Megállapodásban, és 11 másik ö, állam szerződéses fél, szerződő fél ebben a megállapodásban. Tehát itt egy olyan megállapodásról van szó, amelyet az Unió tárgyal meg, illetve ratifikál, illetve a tagállamok, valamint a harmadik országok. Ez a megállapodás milyen formát is öltsön. Itt arról van szó, hogy létrehozzunk egy európai szabadalmi jogalkotást és egy közösségi jogalkotást ezen a területen. Ez egy teljes mértékben új ö, intézmény lenne, ami még nem létezik most, és jogi személyiséggel bírna, ami szintén furcsa, hát nem furcsa, de minden esetre egy elég sajátságos vonásról van itt szó, és kétféle joggyakorlatról van szó, egy elsőfokú és egy fellebbviteli bíróság létrehozásáról. Az elsőfokú bíróság állna olyan kamarákból, amelyek a tagállamokhoz kötődnének, lesznek helyi részlegek, regionális részlegek, amelyek több tagállamot tömörítenek majd, de lesz egy újfajta joggyakorlat, amely nem nemzeti szintű lesz, amely tömöríti majd a bírókat és szakértőket, akik szabadalmi ügyekkel foglalkoznak, és ők egy ö, saját ö, ö, jogi testületet alkotnak majd, illetve lesz még a feleviteli, feleviteli bíróság is, hogyha előzetes döntéshozatali kérelemmel kívánna élni valaki. Tehát ez az a kontextus, amelyben megszületett a 2011. március 8-ai vélemény, amely nem volt teljes mértékben kedvező ehhez a kezdeményezéshez képest, illetve ezt a kezdeményezést illetően nem sorom fel valamennyi érvet, csak a lényegesebb vonásokat, illetve majd válaszolok kérdéseikre, hogy pontosítsunk egyes szempontokat. Azt hiszem fontos emlékeztetni arra, hogy volt egy befogadhatósági probléma, a, problé- a parlament a vizsgálatai során Pirilló úr, illetve Magilin felvetett tek egy befogadhatósági problémát, mert úgy véljük, hogy egy egyensúly, intézményi egyensúlytalanság alakult ki. A parlament első véleménye óta, mely 2002-re nyúlik vissza, soha nem került közvetlenül bevonásra, illetve soha nem vették fel vele közvetlenül a kapcsolatot konzultáció keretében ezen megállapodásra vonatkozóan, amelyet a tanács tárgyalt. Tehát nem vonták be megfelelő képen elégségesen az Európai Parlamentet ebbe a témába. Az Európai Bíróság nem foglalkozott ezzel az érvel, ezt némileg újra fogalmazta. Azt mondta ugyanis, hogy a 218-as cikkre való hivatkozás, tehát a vélemény kérése, illetve az erre irányuló folyamat, az előkészítő folyamatban lebonyolítható a tárgyalás sokkal megelőzően, egyeztetés nélkül, bármiféle egyeztetés nélkül a felek között. Azt is mondja a bíróság, és ez nagyon fontos tekintettel az általam elmondottakra, hogy, el, hogy kialakíthat álláspontot a kapcsolódó jogalkotási folyamat eredményének ismerete nélkül, illetve az esetleges kísérő intézkedések ismerete nélkül az Európai Unión belül, mint például az egységes szabadalmi ö, jogszabályokra vonatkozóan. Tehát itt az Európai Bíróság foglalkozott az egyebetett problémával, esetlegesen az erősített, megerősített együttműködés útján. A vélemény szerint nincs akadály annak, hogy ezt a műveletet folytassák, akár a 118-as cikk elbekezdése, akár a kettes cikk alapján, a nyelvi rendszert, illetve az EU-MS szerződés alapján Hogyha igaz az, hogy a tanács kénye kedve szerint fordulhatott az Európai Bírósághoz, a 300-as cikk alapján, amely az Európai Uniót létrehozó szerződésben szerepel, akkor ez most már nem lehetséges, mert a 218-as cikk emlékeztet arra, hogy a parlamentet közvetlenül is teljes mértékben tájékoztatni kell valamennyi dossziúról, amelyek nemzetközi megállapodásra vonatkoznak. Tehát az, amit korábban tettek ezzel a megállapodással, azt a jövőben nem lehet megtenni, és mert léteznek más feszültségek is egyéb bizottságokkal, és a tanácsnak tájékoztatnia kell, tehát teljes mértékben a parlamentet a tárgyalások előrehaladásáról a nemzetközi megállapodások tárgyában. Tehát itt bizonyosan látjuk majd, hogy a dolgok fejlődnek. Az Európai Bíróság egy teljes mértékben autonóm jogrendszer kialakulását látja, és azt mondja, hogy ez az új jogrendszer megegyezik az unió jogrendszerével. És itt alapvető jogrendszeri elemeket vet fel, amelyeket az alapító szerződések hoztak létre, és itt a bíróság egy kiváló bekezdéssel kezd, amelyet minden joghallgatónak a figyelmébe ajánlanék a bíróság problémafelvetését illetően. Itt a tagállami bírák szerepéről van szó, amely a bíróság elnöke szerint minősíti majd a tagállami bírákat, tehát azt mondja, hogy a tagállami bírósági rendszer, illetve az Európai Bíróság feladata az, hogy az uniós jogot teljes, a jog alkalmazását teljes mértékben garantálja. A tagállami bíró a bírósággal olyan funkciót tölt be, amelynek célja az európai jog alkalmazása, illetve a szerződés alkalmazása és értelmezése. Tehát a tagállami bírók feladata ez, és itt ehhez kapcsolódik az előzetes döntéshozatali kérelmek ügye is. Nos, tehát hogyha megnézzük ezt az új eszközt, amely némileg váratlanul jelent meg, akkor megállapíthatjuk, hogy ez nem illeszkedik az Európai Unió jogrendszerébe, sem pedig a 19-es cikk rendelkezésében vel nem áll összhangban. Ezt követően leszögezi, hogy ha ez a jog gyakorlat foglalkozik az európai szabadalmi és közösségi szabadalmi ügyekkel, akkor ez a megállapodás ennek a joggyakorlatnak anyagi jogi kompetenciákat biztosít, amelyek általában a tagállami bíróságok hatáskörébe tartoznak a jogviszonyok rendezésére vonatkozóan a közösségi szabadalmak területén és itt biztosítja az európai jog teljes körű alkalmazását. A bíróság mm, egy dolgot vett ennek az új jogi forumnak a szemére Itt a 69-es bekezdésben szerepel ez, mely szerint ez a fórum nem csupán a megállapodás rendelkezéseit alkalmazná, hanem a jövőbeli szabályozást is a közösségi szabadalommal kapcsolatban, valamint egyéb uniós eszközöket, és ez az, ami nagyon fontos, hiszen itt a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezésekről van szó, a belső piaci rendelkezésekről, a versenyjogról, sőt, akár az alapvető jogokról is a, a szellemi tulajdonjog területén. Tehát ez a jogi fórum különleges hatáskörökkel rendelkezne, és a tagállami joggyakorlatot megfosztana attól a lehetőségtől, hogy az Európai Bírósághoz forduljon előzetes döntéshozatali kérelmek kérése céljából. És ez a probléma magja, és még egyszer egy nagyon szép mondatot szeretnék idézni, mely szerint a tagállamok nak nem lenne hatáskörük arra, hogy megoldják a jogviszályokat a szellemi tulajdonjog tárgyában, hogyha létrejön egy nemzetközi megállapodás, amely a tagállami ö, jogalkalmazókat megfosztja az uniós jog alkalmazásától és itt van a 167-es cikkben foglalt rendelkezések problémája, tehát a tagállami bíróhoz már nem lehet fordulni illetve a tagállami bíró már a jövőben nem fordulhat az Európai Bírósághoz, mert az újonnan létrehozott jogi fórum veszi majd át ezt a feladatot és ö, felhívja a figyelmet arra is, hogy ö, ha van egy független közösségi ö, joggyakorlat, akkor ez szintén ö, további problémákkal járhat. Ez egy ö, alapvető szabály a rendszerünkben, mégpedig a következő, a tagállamok nem felelősek az uniós jog megsértéséért, vagy rossz alkalmazásáért. Nem vethetik fel, hogy tagállami felelősség áll fenn ezen a területen, és ezen oknál fogva a jogi ellenőrzés, amelyet garantálni kellene polgáraink számára, nem lesz többé biztosított. Nos tehát az Európai Bíróság ezért vonta le a megfelelő következtetést, mely szerint ez a megállapodás nem áll összhangban az Európai Uniós szerződés, illetve az Európai Unió működését szabályozó szerződés rendelkezéseivel. Nos tehát, Itt van a 218-as cikk utolsó előtti mondat, amely szerint, hogyha egy szerződés nem összeegyeztethetőnek minősül, vagy egy megállapodás nem összeegyeztethetőnek minősül, akkor ezt a megállapodást módosítani kell, vagy felül kell vizsgálni a szerződést. Már felülvizsgáltuk, illetve éppen most zajlik a szerződés felülvizsgált a második alkalommal, tehát bizonyosan nem az az út az, amit mi ajánlhatunk ezzel az ügyel kapcsolatban. És itt árnyalni kell a képet, hiszen voltak például olyan esetek, amelyek nagy jelentőséggel bírnak, amikor is 2000 amikor 15 évvel ezelőtt megvizsgálták, hogy hogyan alkalmazzák majd az Európai Emberi Jogi Bíróság hatásköreit, illetve a közösségi szerződések alkalmazása hogyan hat ki ennek az intézménynek a működésére, és ebből az a következmény adódott, hogy a szerződést felül kell vizsgálni, és tudjuk, hogy mi történt a hatos, cikkel, illetve az ö, alapvető jogok elfogadásával most inkább egy másik példát idézhetünk az európai gazdasági térséggel kapcsolatosan, egy negatív véleményt a megállapodás első formájával kapcsolatban, amikor is a bizottság javaslatára ajánlásokat dolgoztak ki, hogy módosítsák ezt a második változatát a megállapodásnak, amely szintén a bíróság véleményének tárgyát képezte, és egy pozitív véleménytárgyát. Tehát láthatjuk, vagy legalábbis reméljük, hogy inkább egy ilyenfajta megállapodás irányába kellene elmozdulni, és a bizottság, illetve a tanácsbeli kollégák talán majd felvilágosítással szolgálhatnak nekünk ebben az ügyben. Még két szó egy nagyon égető kérdéssel kapcsolatban, azaz hogy mi a helyzet a megerősített együttműködés további sorsával, illetve hogyan fog majd ez az ügy tovább fejlődni abban a kontextusban, amelyet mindannyian ismerjük. Reméljük, hogy ez az ügy majd előre halad. Három jogalkotási szövegre lesz szükség, három különböző szövegre, egyrésztről egy rendeletre az Európai Unió Szabadalom tárgyában, lesz egy rendelet a nyelvi rendszerrel kapcsolatban, ez szabadalom tárgyában, és lesz egy aktus, egy jogi eszköz a vitarendezés tárgyában. Az első kettő egymást támogatja, nem kényszerűen támogatja az első kettő a harmadikat, tehát lesz egy szabadalmi rendelet, egy nyelvi rendszerrel kapcsolatos rendelet, és nem feltétlenül lesz egységes rendszer, ami a szabadalmat illeti. Ez bizonyosan nem túl szerencsés, de lehetséges. E, majd a jövő fog ezt illetően felvégosításra szolgálni. Itt minden esetre egy radikás változáson nézhetünk szembe, és a közösségjogot kell majd alkalmazni ezzel kapcsolatban, az Európai Bíróság foglalkozik majd ezekkel a feladatokkal, és reméljük, hogy az Európai Parlament segítségével az Európai Bíróság a bizottság ajánlásaira egy megoldást fog találni ebben az ügyben. Ennyit akartam elmondani, remélve, hogy nem untattam önöket túlságosan, hiszen ez a téma nem túlságosan érdekfeszítő. Köszönöm szépen. Először is nagyon világos, hogy az Európai Bíróságtól mit kaptunk. Ez egy fontos anyag számra, hogy mit, hogyan tudunk tovább lépni. Most akkor először Frölinger asszony kapszott, és utána a kérdése Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság ma röviden fog szólni. Egyelőre még elemezzük a bíróság véleményét részletesen, erre azért van szükség, eh, hogy meg tudjuk határozni a további lépéseket. Természetesen eléggé jó, hogy a bíróság befogadta a kérésünket, és a lényegről nyilatkozott a bíróság, mert egyébként eh, zsákutcába jutottunk volna. A rendelet tervezet egyelőre a szerződésekkel inkompatibilisnek minősült. A bíróság részletesen kifejtette, illetve az önök jogi szolgálata is ismertette a problémát. A fő probléma a bíróság értelmezése szerint, hogy a nemzetközi joghatóság nem jelent ugyanolyan biztosítékot, garanciát, mint a nemzeti bíróságok vagy bírák esetében. Itt az EU jogszabályok elsőbségét kell biztosítani, és az Európai Bíróság az európai jog értelmezője végső soron. Természetesen ez nem zárja ki, hogy nem lehet ennek megfelelő garanciákat létrehozni. Tehát például jogsértési eljárások esetén a tagállamokban a magán felek kártérítési igényel fordulhatnak a bíróságokhoz. Természetesen, mint ahogy említettem, részletesebben meg kell vizsgálnunk a bíróság véleményét, véglegesíteni kell a vitákat, tárgyalásokat, mielőtt konkrét javaslatokkal élhetnénk a jövőre nézve. Az Európai Bíróság ezen kívül úgy tűnik, hogy kifogásolta a harmadik országok részvételét is amelyeket nem terhel ugyanolyan mértékű komoly együttműködés, mint a nemzeti bírákat az európai intézményekkel. Tehát ezeket a részleteket is tovább kell elemeznünk. Ugyanakkor viszont gazdasági és politikai értelemben egyértelmű kapcsolat van a fokozott együttműködés az egységes szabadalom, szabadalmi védelem között, valamint egy kielégítő igazságszolgáltatási rendszer között. A projektek, ez a két projekt jogilag különálló. És az önök jogi szolgálatának teljesen igaza van abban, hogy jogi értelemben a fokozott együttműködés anélkül is megvalósulhat, hogy ehhez egy külön joghatóságot hozunk létre. Sok tagállamban politikai értelemben kapcsolat van, sőt, a gazdasági szereplők esetében is szoros kapcsolat létezhet. Mi történik akkor, ha nem tudunk egy külön egységes szabadalmi bíráskodási rendszert létrehozni? Akkor figyelembe vehetjük, hogy a szabadalmi ügyek ami az egységes szabadalmi védelmet illeti, a, nemzetközi, a nemzeti bíróságok hatáskörébe lennének utalva. Az egységes szabadalom, vagy oltalom, ez azt, azt jelenteni, hogy az egységes oltalmat országonként hajtanák végre, ami viszont az egységes szabadalom lényegének nem felel meg. Az egységes szabadalmi oltalmat ilyen esetben országonként kellene, vagy lehetne megtámadni, hogyha a bíróság úgy ítéli meg, hogy az adott szabadalmat nem kellett volna megadni, és ezzel szemben hoz döntést az újonnan létrehozandó szabadalmi bíróságnak az lenne az előnye, nem pusztán az lenne, hogy elősegíti a végrehajtást, hanem az is, hogy a visszavonási ügyeket is érvényesíthetné. Ugyanis az egyes tagállamok egy központi helyen kérhetnék egy-egy szabadalom visszavonását azon tagállamokban, ahol ez a szabadalom bejegyzésre került. Tehát pusztán azzal, hogy nemzeti bíróságokra bízzuk a szabadalmakkal kapcsolatos bíráskodást, a gazdasági szereplők számára nem hatékony. Ezen kívül azt is megcélozhatnánk, hogy a nemzeti bíróságoknak lehetőséget adunk, hogy a határokon átnyúló ítéletek, döntések kapcsán lépjenek, de ez is kockázatos a gazdasági szereplők számára, hiszen figyelembe kell vennünk, hogy jelenleg az Európai Unióban összesen 5 vagy 6 olyan tagállam van, ahol a szabadalmi ügyekben speciális bírósági joghatóság létezik, illetve egyáltalán tapasztalatok vannak a szabadalmi jogügyletek kapcsán. Ezek rendkívül bonyolult, szakmailag is nagyon nehéz ügyek, és komoly követelményeket támasztanak. Nem engedhetünk meg egy olyan helyzetet, hogy azokban a tagállamokban, ahol nincsenek ilyen ügyek, vagy maximum évente egy, vagy kevesebb, mint öt ilyen szabadalmi ügy merül fel, hirtelen 27 tagállamra terjedjenek ki a döntések. Ez nagyon kockázatos lenne a gazdasági szereplők számára. Végezetül pedig szerintünk az sem lenne megoldás, ha a szabadalmi ügyeket az egységes oltalom rendszerén, keretén belül a az úgymond rendes bíróságok speciális kamaráira bíznánk. Ezt az javaslatot a tagállamok elvetették, mégpedig döntő többséggel elvetették az európai vállalatok is, majdnem egyhangúan. Ők egységes rendszert szeretnének, tehát az úgymond hagyományos szabadalmak és az európai szabadalmak esetében is. Az európai szabadalom, illetve az hagyományos szabadalmak tulajdonképpen az európai szabadalmak egy speciális kategóriája. Tehát alaposan végig kell gondolnunk a dolgot, meg kell találnunk az előrevívő megoldásokat, mégpedig olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszi, hogy a hagyományos és az európai szabadalmakat egységesen kezeljük, mert egyébként a rendszer szétesne. És nem tudnánk kimozdulni az évek óta tartó padhelyzetből. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Massz úr, majd Lichtenberger asszony következik. Perdone, presidente. Köszönöm, hogy már is megkaptam a szót. Nagyon gondosan eh, végighallgattam ezt a ez nagyon alapos elemzést, amit a jogi szolgálat eh, munkatársa, vezetője itt eh, bemutatott, és miután meghallgattam a bíróságnak, illetve elolvastam a bíróságnak a végzését, és meghallgattam a, az EP jogi szolgálatát, azt gondolom, hogy azok a kétségek, amelyeket mi korábban megfogalmaztunk, továbbra is igazolhatóak. Ráadásul további kétségek merültek fel a bizottság által elmondottakban. És éppen ezért úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a magyar elnökség, a tanács, nem folytatná vakon ezt a menetelést ebbe az irányba, és eh, felülvizsgálnák az álláspontjukat, mert ha ez a joghatósági kérdés úgy áll, ahogy áll, akkor nagyon nehezen lehet előmozdulni, eh, figyelembe véve a eh, fokozott együttműködés eh, igényét. Tehát azt gondolom, hogy nagyon komolyan át kell gondolnunk a bíróság döntését, és megpróbálni mindent megtenni annak érdekében, hogy egy európai szabadalmi rendszer létrejöhessen, és nem pedig rákényszeríteni oly módon, kikényszeríteni ezt a szabadalmi rendszert, ahogy az eddig történt. Mert akkor azokkal a problémákban, azokba a problémákba fogunk ütközni, amelyeket itt megfogalmaztak a jogászok. Köszönöm szépen. A magyarázatokat. Szerintem rendkívül fontos, hogy ezt a végzést még egyszer alaposan átolvassuk, figyelembe vegyük az elhangzottakat. Elnézést. Én mást igazából nem vártam, mint ami most előttünk van ebben a szakaszban, tehát ugyan erre a problémára számítottam. Itt alapvetően az Európai Unión belüli joghatósági kérdésről van szó, illetve illetékességi körökről a tagállamok, az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, illetve arról, hogy milyen lehetőségek vannak a joghatóságra. Már a konvent keretében is ez egy nagyon heves vitát váltott ki, amikor itt az illetegési köröket igyekeztünk definiálni, megpróbáltunk egyértelmű vonalak mentén eljárni. Ha a viták megoldatlanul maradnak, akkor a tagállamok illetékessége saját illetékességüket óhatatlanul meg akarják őrizni. Én emlékszem rá a határokon át nyúló jogviták ügyére a környezetvédelmi jogsértések esetén is egy hasonló problémát vetett fel. Itt most egy komoly dilemma előtt állunk, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehet ebből kikeveredni. Ha a tanácsot megkérdezzük, nem hiszem, hogy most mást tudnának mondani, mint az illetékeségi kör megosztására. Egy dolgot azonban nagyon kritikusan kell szemlélni. Itt három pillére van ennek a témának, a szabadalmak általában, a nyelvi kérdés, illetve harmadsorban a végrehajtás, és sürgősen azt kell figyelembe vennünk, hogy ezt a hármat együtt kezeljük. Nincs sem értelme külön európai szabadalmat létrehozni, hogyha ennek a jogi végrehajthatósága nem oltható meg. Akár a európai intézmények illetékességi megosztása miatt akár amiatt, hogy ez plusz többletköltségekkel jár. A vállalkozók számára, akik szabadalmat akarnak bejegyezni, tetni, nyilvánvalóan a költségeket csökkenteni kell, és tágabb lehetőségeket kell biztosítani számukra. Az egész kezdeményezést szerintem tehát fontos, hogy egy csomagként kezeljük. A nyelvi kérdés egyelőre zárójelbe helyeződik, és nem hozhatunk létre egy olyan rendszert, ami nem teszi lehetővé a megfelelő végrehajtást mert hát akkor az európai szabadalom ügye nem mozdulna előre. A most elhangzottak alapján végig kell tehát gondolnunk, hogy hogyan nézzen ki ez az egész, ami a speciális szabadalmi bíróság kérdését illeti, mint ahogy a véleményből halljuk, ez problémát jelentene. felmerült a tagállamok esetében is a végrehajtás kérdése, amelyek számára meglehetősen körülményes és egyáltalán nem költséghatékony lenne. Úgyhogy nagy kíváncsisággal várom, és remélem, hogy átlátható lesz a folyamat, eh, ahogy a tanács vagy a bizottság ezt a problémát eh, megoldani kívánja. A megoldásnak eh, olyannak kell lenni, hogy a kitűzött, a szabadalommal kapcsolatosan kitűzött célokat el tudjuk érni. Lehet, hogy egy második konventre lesz szükség, ami a gazdasági irányítás kérdésével az intézményi illetékességi körökkel még egyszer foglalkozhatna. Az első konventben már történt erre kísérlet, de akkoriban erre nem volt további lehetőség. Én tartok tőle, hogy az alkotmányjal kapcsolatos vita kapcsán erre még kevésbé lesz lehetőség, ugyanis a tagállamok meglehetősen erőteljesen védik az illetékességüket, és ez évről évre egyre inkább erősödik. Tehát én egy átlátható megoldást, folyamatot szeretnék látni. Még egyszer fontosnak tartom, hogy a három dolog egy csomagként szerepeljen továbbra is, és további információra van szükségünk a tekintetben, hogy a bizottság és a tanács milyen irányban gondolkodik, hogy meg tudjuk oldani a bíróság által most felvetett dilemmát. Köszönöm szépen, Kári kollega. Köszönöm, elnök úr. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy megfelelő jogérvényesítési mechanizmus nélkül a az általunk létrehozott szabadalmi rendszer teljesen értéktelen lesz, mert egész egyszerűen csak egy felesleges bürokráciát, felesleges bizonytalanságot teremtünk, amelynek semmi, amely semmi hasznára nem válik azoknak az embereknek, akik egyébként ezt a támogatást, segítséget igénylik. Tehát az alapján, amit én most hallottam, elnök úr, nagyon sok kérdésem van, és válaszokat pedig alig találok. A legfontosabb kérdés, amiről nem volt itt szó, az elnézést előbb, akkor inkább mondom, hogy mit gondolok, és utána beszélek a jogi kérdésről. Szóval azok, akik közülünk jogi gyakorlattal rendelkeznek, gyakran találkoznak olyan jogszabályokkal, amelyek nem megfelelően működnek. És eh, amikor ilyen jogszabály, eh, ilyen jogszabály eh, kerül a kezünkbe, akkor arra gondolunk, hogy jobb lett volna, hogyha a jogalkotó egy lépést hátralép, szélesebb perspektívából nézi meg a kérdést, és akkor nem lenne most ez a probléma. Azt gondolom, hogy most is ezzel állunk szemben. Nem kell pánikba esni, amiatt, hogy eh, ide jutottunk. Szerintem a, az a legfontosabb kérdés, amivel nem foglalkoztunk, az a leggyakorlatiasabb kérdés, nevezetesen eh, az, hogy hát induljunk ki onnan, ahol most vagyunk. Egy sor javaslat már megszületett azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba mehetünk előre, de a legfontosabb kérdés az, hogy mikor. Mikor fog az Európai Bizottság az alapján, amit mi itt megbeszéltünk például, letenni egy javaslatot az asztalra, hogy szerintük ebbe az irányba kell előre menni. Minél hamarabb megteszik ezt, annál kevesebb a lehetőség arra, hogy további és további és további kérdéseket tegyünk fel, további kérdések keletkezzenek, és további problémákat okozzanak ezek nekünk. Tehát ez lenne a legsegítőkészebb eljárás a bizottság részéről. Azt gondolom, hogy a késlekedés ezt fogja, ezt fogja eredményezni. Nem szabad alkalmazhatatlan jogszabályt, felesleges jogszabályt létrehozni ennek a folyamatnak a végén. A kérdés tehát az, hogy mikor kapunk konkrét javaslatokat. Dankeschön, Herr Kollege Baldassar, bitte. Köszönöm, Baldassari kolléga következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű módon ki kell jelentenünk hogy a bíróság ezen véleménye nagy akadályt teremt az európai szabadalom megvalósítása felé vezető úton. Miért is? Mert ezek a célok azok voltak, hogy legyen egy egységes szabadalom, amely valamennyi európai országban érvényes, tehát hogy ez a nyilvántartásba vétel valamennyi EU-s országban érvényes legyen, illetve valamennyi olyan országban, amely a megerősített együttműködéshez csatlakozott. A második cél az volt, hogy létrejöjjön egy rendelet, a harmadik pedig az, hogy létrejöjjön egy testület, amely ebben az ügyben dönt, egy központi testület, amely dönt ebben az ezen a területen. Világos tehát, hogy itt a joghatósági szempont hiánya miatt nagyon sok probléma vetődik fel. Egyrésztről a költségek csökkentése, amely az legfontosabb indoka volt ennek az ünnek, és hogyha a bíróság véleménye néhány javaslatot is magába fogadhat, azt illetően, hogy milyen lehetőségek vannak az előzetes döntéshozatali kérelmekkel kapcsolatban felvetett problémákra, nos semmiféle javaslat nem szerepel ott, a tagállami bíróságok hatásköreit illetően, amelyek a szabadalmi bíróság létrehozásával megfosztódnának attól a joguktól, hogy az uniós jogot értelmezzék, illetve alkalmazzák. A valódi probléma tehát az, hogy választ várunk a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy hogyan sikerül feloldani ezt az alapvető akadályt oly módon, hogy ugyanakkor megőrzi azt a követelményt is, hogy egy egységes joghatóság jöjjön létre. Mert hogyha a megoldás az lenne, hogy legyen egy rendelet, jelenleg egy nyelvi rendszer, amelyet kiküldünk a tagállamoknak, hogy alkalmazzák a közösségi jogot, tehát valamennyi jogviszályt oldják meg a szabadalmakat illetően. Nos, hogyha így járnánk el, akkor keveset oldanánk meg, hiszen ugyanazt a helyzetet ismételnénk, amely most is fennel. Tehát az, hogy a szabadalom tulajdonosa minden egyes országban meg kell, hogy védje a szabadalmát, tehát minden egyes tagállam bíróságához kell, hogy forduljon, hogy létrejöjjön egy olyan szabadalom, amely mindenhol érvényes. Tehát a költségek csökkentésének problémáját megoldjuk a központi szabadalmi hivatallal, de a következő szempontot, a joghatósági szempontot nem oldjuk meg jogviszály esetén. Hiszen egy dolog a szabadalom tulajdonosi viszonya, illetve tulajdonossága, és a másik dolog, hogy meg kell védeni ezt a szabadalmat Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Angliában, azzal a kockázattal, hogy az adott bíróság máshogyan értelmezi a rendeletet, a közösségi rendeletet, különböző érzékenységeket követve, amelyekkel a bírók rendelkezhetnek, vagy akár személyes megítélések alapján, hiszen ez a bírók személyes megítélési körébe tartozik. Tehát ennek a fontos építő kockának az megfelelő rendezése, amely egyébként politikai és technikai vetületekkel is rendelkezik, alapvető jelentőségű, hiszen csak így folytathatjuk utunkat ebbe az irányba, hiszen különben nem lenne sok értelme, hogy rendeletet alakítunk és nyelvi rendszert hozunk létre, de hogyha nem lépünk tovább, akkor ez zsákutcát jelent. Elnök, köszönöm, Zievka kolléga. Aztán jó magam is kérdést akarok feltenni, tessék panie przewodniczący. Ta nasza dyskusja pokazuje w sposób ewidentny. E, e, világosan e, bemutatja ez, hogy... 20 lat. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű az, hogy ez a vita már túl régóta zajlik, 20 év. Azt gondolom, hogy a legrosszabb, ami történhet, és a legrosszabb következtetés, amit levonhatunk a bíróságnak a határozatából az az, hogy fejezzük be ezt a munkát a jelenlegi rendszerrel, tehát hagyjunk fel vele. Én azt gondolom, hogy ez helytelen értelmezés lenne, vagy következtetés lenne. Szerintünk, szerintem folytatni kellene ezt a munkát. Nyilvánvaló, hogy az érvek, amiket ma megismertünk, a jövőben figyelembe lesznek véve kellő mértékben. Lengyelországban azt mondjuk, hogy ha igazi szükséglet jelentkezik, akkor megteremtődik az alkalom is annak a szükségletnek a e, kielégítésére. A viták, e, szabadalmi e, jogviták is végig létezni fognak. Én azt gondolom, hogy Végig kell gondolnunk ezt a kérdést, és új javaslatokat letenni a vitaérvényesítéssel, jogvita lezárásával, megoldásával kapcsolatban. Amit pedig Baltazár úr elmondott, azt gondolom, hogy a nyelvi rendszert is végre kell hajtani, nem szabad halasztani ezt a munkát. Egy átfogó Javasl megoldásra van szükség. Jelenleg nem tudjuk közösségi jog alapján rendezni ezt a problémát. Tehát a javaslat az, hogy az egész csomag mindkét elemével a továbbiakban is foglalkozzunk, és gyorsítsuk fel, dinamizáljuk, tegyük, dinam, tegyük dinamikusabbá a szabadalmi rendszer működését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt most előttünk van a bíróság véleménye, kedd délelőtt kaptuk meg, és én ezt eh, úgy olvastam, eh, mint ahogy a eh, szokásos bírósági végzéseket szoktam. És teljesen megdöbbentem, rémültem. Aztán összeszedtem magam, hogy ezt a nem túl hosszú végzést konkrétan átolvassam, És aztán végül az volt a benyomásom, hogy ez egyáltalán nem annyira rossz, sőt, világosan rámutat arra, hogy hol vannak problémák, hol kell, vagy lehet megoldani a problémákat. Hogyha ezt most függetlenítjük, és megnézzük a bíróság döntését, szerintem ez a probléma megoldható, és szerintem minden egyéb kérdésben ugye nincs végleges megoldás A bíróság gyakorlatilag a jogalkotó helyébe helyezte magát. És most nekünk kell mérege, mérlegelni, hogy mi hogy döntünk, és ezt a bíróság nyilván még egyszer meg fogja vizsgálni. Ez egy teljesen szokásos folyamat, ehhez nem kell több száz oldalas használati utasítás. Tehát én egyáltalán nem, nem tartom katasztrofálisnak ezt a döntést, sőt, éppen ellenkezőleg ez egy nagyon hasznos útmutató arra nézvést, hogy hogyan járhatunk el. Tehát ez az én személyes véleményem. Még két kérdésem lenne a bizottsághoz. Karim úr kivette a számból a szót, az határidőkkel kapcsolatos az első, a második pedig, hogy a bizottságon belül Esetleg vannak-e szándékok arra, hogy a korábbi egységes szabadalmi bíráskodási rendszere vonatkozó megállapodást ismét elővegye, vagy ha nem, akkor milyen alternatívákat kínálhatnak? Bellinger kolléga, utána Frölinger asszony, és így folytatjuk. Röviden, kiemelném, hogy Bárnyi biztos úr javaslat nem túl sokat segített nekünk, mert egy politikai megosztottságot eredményezett, noha kisebb léptékűt azzal a kérdéssel kapcsolatban, amely nem ilyen fajta jellegű kellett volna, hogy legyen már gazdaság és strukturális problémák vannak már egyébként is, de hogyha még a nyelvek problémáit is hozzá vesszük, akkor ez az egész nagyon zűrzavarossá válik. A második dolog, Nos, itt 25 tagállam mégiscsak csatlakozott a javaslathoz, és ez egy jelentős tény mindenképpen. És azok az elemek, amelyek ellene vannak, nos, én meg vagyok győződve arról, hogy nagyon kevés ilyen ország van, amely ellene van a megállapodásnak, és a harmadik dolog világosan kivilágzik, hogy a joghatósági kérdés elkülönül attól a választástól, hogy milyen nyelvi rendszer legyen, illetve, attól, illetve a megerősített együttműködés módszerétől. A bíróság érvei jogi jellegűek, szerintük a tagállamokat nem lehet megfosztani, illetve a nemzeti bírákat egy olyan funkciótól, amely az, amely az övék. Ez kiutat jelent. Nos, én némi különbséggel ahhoz képest, ami itt elhangzott, nem tudom, hogy Baldassare kollégám vagy más említette ezt, de én mindenképpen párhuzamosan haladnék egy joghatósági megoldás kialakítása felé, amit mindenképpen meg kell találni, és amely fontos, és nem vernem meg azt, hogy a két rendülettel kapcsolatos érdemi döntés szülessen. És Karim kérdésre azt hiszem, hogy ez válaszol is, és ebben az esetben találunk egy joghatósági megoldást, amely az előzetes döntéshozatal esetében a nemzeti bíráknak megtartja a megfelelő hatáskört, és ez egy hatékony megoldás lenne, amely nem kényszeríti arra a vállalatokat, hogy mind a 27 tagállamban el kelljen járniuk. A második dolog pedig, a megerősített együttműködés szintjén a nyelvi rendszert illetően a belga elnökség tevékenysége végén egy javaslatot nyújtott be, egy rendkívül érdekes javaslatot, és nem értem, hogy bárni biztos úr miért tette ezt félre, amely a tagállam jogát mindenképpen megőrizni, hogy saját nyelvét alkalmazhassa, és kéri azt, hogy a bizottság fordítsa le aztán ezt a szabadalmat legalább egy nyelvre. Ez egy lehetséges megoldás lenne a helyzet megoldására. Amit én javaslok az, hogy ne nyugodjunk bele abba a ténybe, hogy az Európai Bíróság, és itt teljes mértékben egyetértek az elnökkel, megbénítson minket, és egy hosszú út bejárására kényszerítsen. Mert a vállalatok nem várhatnak. Elnök, köszönöm, Frölinger asszony. Uh, Nagyon sajnálom, elnök úr, hogy az Európai Bizottság eh, ma nem tudja megmondani azt, hogy milyen időkereten belül milyen következő lépéseket fog megtenni. Nyilvánvaló, hogy minél előbb próbálunk megoldást találni ezekre a problémákra, és az a törekvésünk, hogy minél hamarabb ezeket megosszuk önökkel, az elnökséggel, illetve a tagállamokkal. Attól tartunk, hogyha nem sikerül gyorsan megállapodni, akkor az egységes eh, szabadalmi vélelem, védelem eh, nem, ha nem is válik teljesen haszontalan eszközé, de nem lesz vonzó a gazdasági szereplők számára. Ami a szabadalmi eh, jogvita rendszert illeti, ezt az egyik lehetséges megoldásnak tartjuk, az IPLA-ról van szó, ugyanakkor a, az IPL-hez való visszatérés nem feltétlenül üdvözlendő. Az PLA az egy közös bíróság lett volna, amelyet a tagállamaink harmada állít fel E, Svájccal együtt, és amely csak európai szabadalmakkal foglalkozott e, volna. E, azt gondolom, hogy az egységes szabadalom védelmi rendszert nem lehet egy olyan bíróságra osztani, amelyet az International Patent Litigation, az IPL eh, hozott volna létre. Tehát eh, adott esetben meg lehetne próbálni persze egy IPLA típusú eh, szabadalom pereskedési rendszert, védelmi rendszert létrehozni, de akkor ugyanúgy szembesülnénk azzal a problémával, hogy az európai szabadalmak le vannak fetve, ugyanakkor egységes szabadalomvédelem nem jön létre, és ezzel nem tudjuk csökkenteni a költségeket, a, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Tehát az IPL-hez való visszatérés szerintünk zsákutca lenne. A, ami az alelnököt, alelnök által elmondottakat illeti, jelenleg készítjük el azokat az intézkedéseket, amelyek révén végrehajtjuk majd a megerősített együttműködést, ugyanakkor majd a javaslatok megszövegezésekor a lehető leginkább figyelembe kívánjuk venni a kompromisszumos módosító indítványokat, illetve, és figyelembe vesszük azoknak a vállalatoknak az igényeit, amelyeknek a munkanyelve nem egyezik meg a szabadalmi hivatal munkanyelvével. Itt figyelni fogunk, hogy a saját nyelvükön beadhatják beadhassák a szabadalom kérést, és a fordítás költségeit pedig valamilyen módon a folyamat végén visszakaphassák. Köszönöm. Herzlichen Dank. Gut. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Perera úr is már mindent elmondott, akkor ellezártjuk ezt a napirendi pontot, és áttérhetünk a Nibler jelentésre. Itt egy tanulmány bemutatásáról van szó a független hatástanulmányok tárgyában a Matrix Inside részéről, Pavel Janowski, hol is ül ő, ez, ő az, és Angelika, te kezded, nem? Közvetlenül Janowski úr. Janowski úr, öni a szó. Thank you very much. Köszönöm.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 bizonyos következtetéseket megosztani önökkel. Egy kis nyugalmat kérnék itt a teremben, hogy a szakértünk be tudjon számolni. Tehát mindenki, aki el akarja hagyni a termet, vagy el kell hagyni a termet, azt kérem, hogy tegye ezt meg, és aki itt szeretne maradni, azt kérem, hogy üljön le. Dankeschön. bitte. Köszönöm, szakértő, tessék. Uh, so szóval go straight into a, a presentation. Akkor térjünk is át rögtön az előadásra. Ez csak a bevezetője a tanulmánynak. Ez egy összehasonlító tanulmány a különböző tagállamokban végrehajtott draw examples of best practice to fit into discussion about uh, regulatory impact assessment at EU level. So the study focuses on um, tehát EU szinten a szabályozói hatás vizsgálatra a legjobb gyakorlatokat figyelembe kívánjuk venni. A tanulmány az egyes országokban folytatott kutatásokra és érdekelt felekkel folytatott interjúkra alapul, európai és nemzeti szinten. Az eset tanulmányokat nyolc országban készítettük el, annak érdekében, hogy az EU-t minél jobban lefedjük földrajzilag, szerepeljenek benne a 15-ök, illetve az új tagállamok is, Összesen nyolc országot választottunk itt. Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, eh, Hollandia, Lengyelország és az Egyesült Királyság. Ami a magas szintű megállapításokat illeti. A hatásvizsgálati rendszereknek eh, elsődleges célja, hogy a szabályozó hiányosságokat feltárják az egyes tagállamokban, illetve az EU-ban általában a célkitűzés, a jobb szabályozás, de természetesen vannak különbségek. Egyes rendszerek inkább tágan értelmezi a jó szabályozást, ami az átláthatóságot, fenntarthatóságot, jó kormányzást illeti. Más országok ennél szűkebb definíciót alkalmaznak a az administratív terhek csökkentésére, a költség csökkentésre, vagy a szabályozók számának csökkentésére összpontosítanak. A hatásvizsgálati rendszereknél úgy tűnik, hogy ezek egy általánosabb keret irányába mozdulnak el, ezt lehet megfigyelni egyébként EU-s szinten is. A tanulmányokban azt tapasztaltuk, hogy a különböző célkitűzések más és más jellegű rendszereket eredményeznek. Először is nézzük meg az EU szintű hatásvizsgálati rendszereket már említettem hagyományosan, itt elsősorban a dereguláció volt a cél, elsősorban a gazdálkodók költségeinek csökkentése érdekében, de 2000 óta integráltabb rendszereket is megfigyelhetünk, sokkal szélesebb körben vizsgálják ezek a rendszerek a hatásokat, elsősorban a jobb szabályozás érdekében ha az EU és nemzeti rendszereket összehasonlítjuk, akkor a felülvizsgálat, illetve támogató mechanizmusok is igen jól fejlettek. Az egyik fő megállapításunk szerint az EU rendszere igen jól kerül ki a nemzeti összehasonlításokból. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem lehet tovább fejleszteni lehetséges továbbfejlesztési területek. E, ezekre az interjúk e, mutattak rá, illetve a számvevőszék egy tanulmánya is erre enged következtetni, nevezetesen, hogy milyen kezdeményezések mentén folyik hatásvizsgálat, ez egyáltalán nem mutat e, módszerességet. A jelek arra utalnak, hogy még további területekre is ki lehetne terjeszteni hatásvizsgálatokat minőségibb jelleggel, és egyes jelek arra is mutatnak, hogy a szakpolitikai szempontokat kevésbé vizsgálják. Inkább a status helyezik a hangsúlyt, A számvevőszék ezen kívül megállapította azt is, hogy a konzultációkat nem veszik kellő mértékben igénybe a hatásvizsgálat különböző szakaszaiban. És még egy nagyon fontos dolgot megállapított a számvevőszék, nevezetesen, hogy a hatásvizsgálat gyakran nem tájékoztat a különböző szakpolitikai lehetőségek választékáról. Most túltekintve az EU bizottság keretein a tanács és az Európai Parlament is foglalkozik ezekkel a rendszerekkel, tárgyalja, vizsgálja a hatásvizsgálatok alkalmazását, két általánosabb megállapítás az EU szintű hatásvizsgálatokkal kapcsolatosan a különböző kezdeményezéseket elszigetelten kezelték, tehát nem valósult meg a horizontális integráció az egyes kérdések között. Ebből fakadóan a jogszabályok széttöredezettek lehetnek, vagy esetleg túlszabályozásra kerülhet sor. Végezetül pedig úgy tűnik, hogy az utólagos szabályozó értékelésre is helyt kell adni a hatásvizsgálati rendszereken belül, szisztematikusabb felülvizsgálatra, értékelésre van szükség. Ami pedig az EU szintű hatásvizsgálattal kapcsolatos ajánlásokat illeti néhány továbbfejlesztési lehetőséget tártunk fel, például a különböző szakpolitikai opciók kiegyensúlyozottabb értékelésére lenne szükség, a hatásvizsgálat minden szakaszában konzultációkat kell folytatni, és ez nagyon fontos az különböző érdekelt felek szempontjából. Ezen kívül beszélhetünk a visszacsatolási mechanizmusról, milyen szakpolitikai javaslatokat segíthet elő a hatásvizsgálat, úgy tűnik, hogy jelenleg nincs kellő mértékű átláthatóság a tekintetben, hogy a hatásvizsgálatok milyen hatással vannak az európai intézmények szakpolitikai választásaira. Az utólagos értékelés beépítése is fontos a hatásvizsgálati rendszerbe, ez egy nagyon fontos kérdés, illetve figyelembe kellene venni a jogszabályalkotás horizontális kérdéseit a hatásvizsgálatok kapcsán. Um, looking at the impact assessment system beyond the European Commission's looking... Most nézzük meg konkrétan az Európai Parlament szerepét a hatásvizsgálatok kapcsán. Ez a terület nagyon gyakran említés nyer, nevezetesen, hogy az Európai Parlamentet szorosabban be kéne vonni a hatásvizsgálatok elvégzésébe. Inputokra van szükség, roadmapekre, illetve előzetesen az Európai Parlament szakbizottságainak is szisztematikusabban meg kéne vizsgálni a különböző hatáselemzéseket. Tehát itt komoly tere van a tovább lépésnek, a fejlesztésnek, Ami pedig a hatásvizsgálat lebonyolítását illeti, további erőforrásokra lenne szükség, akár az Európai Parlamenten belül is, hogy ilyen hatásvizsgálatokat elvégezzen, vagy kiegészítse a bizottság ilyen jellegű elemzéseit. És akkor most nézzük részletesebben a nemzeti szintet. Ez tulajdonképpen a tanulmányunk fő része volt. Megállapítottuk, hogy az célkitűzések tekintetében ezek a nemzeti rendszerek igen sokszínűek lehetnek, és a bevált gyakorlatot nagy mértékben befolyásolják a konkrét célkitűzések. Úgy tűnik, hogy ezek a rendszerek működnek, ugyanakkor viszont a tagállamok nem mindig valósítják meg a bevált gyakorlatot. Ez egyik fő mondandó az, hogy nincsenek tökéletes hatás vizsgálati vagy hatás elemző rendszerek, hiszen más és más célt szolgálnak. A következő néhány ábrán néhány példát mutatunk be a nemzeti tapasztalatok alapján. Nézzük először is a hatásvizsgálat keretét, körét. Egyértelműen megállapítottuk, hogy egyes országokban a hatásvizsgálat a politikai döntéshozatalnak szerves része a 90-es évek óta. Hollandia ilyen példa. Másút azonban Lengyelországban például, vagy Olaszországban ez egy viszonylag új rendszer. Tehát a rendszer csak a közelmúltban alakult ki, így például Franciaországban is. Ami a célkitűzéseket illeti, itt eltérés van egyrészt a tágabb jogalkotási cél között, illetve a jobb kormányzási cél között. Egyes rendszerek egyfajta jogalkotási inflációt is előidéznek, Franciaországban és Olaszországban láttuk ennek jeleit, és általánosságban érvényesül a vállalatok számára a költségcsökkentés célkitűzése. Ez egy nagyon fontos fókusz. Más országokban tágabb megközelítést alkalmaznak, az administratív terhekkel is foglalkoznak, de ennél tágabb kitekintést alkalmaznak. tehát így igyekeztünk ellenezni az egyes országokat. Ami pedig a hatásvizsgálatok körét illeti, általában azt állapítottuk meg, hogy nem a teljes jogszabály alkotói eredményre irányul, még egy nagyon fontos dolog, miszerint a politikai ciklusok különböző pontjain kerül sor hatásvizsgálatra. Általában a jogalkotási, a jogszabály tervezet kialakításakor. Ami a módszereket illeti, itt egyrészt működnek integrált rendszerek, másrészt pedig sokkal specifikusabb rendszerek. Hollandiában és Dániában a külön hatásvizsgálatok keretében vizsgálják az általánosabb hatásokat, illetve a vállalkozásokra gyakorolt hatást. Az Egyesült Királyságban, illetve Olaszországban ennél integráltabb a rendszer minden lehetséges hatást egy vizsgálat keretében igyekszik felölelni. Még egy különbséget megfigyeltünk, a hatásvizsgálatokat vagy külön-külön végzik, vagy pedig egy több szakaszos rendszerben. A kezdeti szakaszban, így például Hollandiában és Dániában már az első szakaszban végeznek egy fajta általános hatásvizsgálatot, amit aztán a későbbiek során megismételnek. A módszereket vizsgálva nagyon sok hasonlóságot tapasztaltunk az a tagállamok között. fokozatos megközelítés, a problémák, az opciók, az alternatívák, illetve a lehetőségek megvizsgálata. Ugyanakkor viszont különbségek is vannak, ha a szakpolitikai alternatívákat megnézzük, akkor nagyon gyakran egy, egy szakpolitikai alternatíva a leggyakoribb, tehát amikor csak egy alternatívát vizsgálnak Franciaországban, így például Magyarországon. Más rendszerek pedig gyakorlatilag minden alternatívát azonos súlyjal vizsgálnak, ami hasonló az EU szintű hatásvizsgálathoz. Ezen kívül vannak olyan tagállamok, ahol a, számszerűsít, a költségek számszerűsítésének igen kifejlett módszerei léteznek az Egyesült Királyságban, Dániában és Hollandiában. Ezek a rendszerek már hosszabb ideje működnek, és ezek a számszerűsítési módszerek beépültek a rendszerbe. Ami az irányítást, illetve a minőségellenőrzést illeti. Van néhány példa arra, hogy a központosított minőségellenőrzési szervezetek kizárólag hatásvizsgálatot, jogszabályi hatásvizsgálattal foglalkoznak. A hatásvizsgálatra szakosodott külön intézmény meglehetősen ritka a tagállamokban. A minőség ellenőrzés egy adott szervezetnek csak az egyik funkciója, ezek olyan hivatalok vagy intézmények, amelyek ugyan végeznek hatásvizsgálatot, de ezen kívül számos egyéb dologgal is foglalkoznak. Vannak független testületek, szervezetek, amelyek a hatásvizsgálat egy-egy részére összpontosítanak Németországban, például a szabályozó ellenőrzési tanács, Ez egy komoly, független testületként működik, de a hatásvizsgálatnak csak egy szeletével foglalkozik. A vizsgálat, illetve a minőség ellenőrzés egyes esetekben elsősorban egy jogi eljárásbeli folyamat, aminek keretében az output minőségét kevésbé részletesen elemzik. Ez egyébként általános az EU-ban. Magyarországot említjük itt konkrét példaként. Ami a konzultációkat illeti, ez szintén egy fontos téma a hatásvizsgálatok kapcsán. Először is azt kell megnézni, hogy mikor kerül sor e, a konzultációra. Dániában és Németországban például igen korai szakaszban bekapcsolódnak a konzultációk a hatásvizsgálat folyamatába, illetve sor kerül konzultációra a vizsgálat lezártát követően is. A korai konzultáció elősegítheti, hogy a különböző alternatívákat minél korábbi szakaszban behatároljuk, beazonosítsák, és azok hatásait mérjék, ha viszont később kerül sor a konzultációra, akkor eleve ez, ezek a konzultációk kevésbé befolyásolják magát a vizsgálatot, ha csak a jelentés nem lehet később módosítani. Vannak olyan esetek, amikor informálisabbak a konzultációk, és általában az illetékes minisztériumok döntik el, hogy mikor kerüljön sor ezekre és kikkel. Érdekes volt megfigyelni azt is, hogy a konzultációk egyfajta vizsgálati vagy minőségellenőrzési mechanizmusként is működhetnek, hasonlóan ahhoz, mint amit egy független testület végezhetne. Németországban említettük ezt, ahol a minisztériumok, illetve külső érdekeltekkel folytatott konzultációt a hatásvizsgálat minőségének javításaként tekintik. Végezetül pedig megvizsgáltuk a hatásvizsgálatok eredményét is, hogy pontosabban lássuk, hogyan hasznosulnak ezek a vizsgálatok, ez is mi a konkrét fizikai végeredménye a vizsgálatnak. Ezek jelentések lehetnek, különböző elemző magyarázó feljegyzések. Lehetnek úgynevezett cover sheetek. Tehát úgynevezett fedőlapok. Mire lehet használni a hatásvizsgálatok eredményét? Ezt különböző módon érték, ö, értelmezik, esetenként egyfajta konzultációs, kommunikációs eszközként tekintik, amit majd későbbiekben az érdekelt felek a döntéseknél felhasználhatnak. Ez lehet egy input a politikai döntéshozók, a parlamentek számára, Dániában, Németországban, az Egyesült Királyságban például, de Olaszországban elsősorban egyfajta magyarázatként vagy indoklásul veszik igénybe egy-egy intézkedés meghozatalakor. Németországban pedig látunk példát arra, hogy a hatásvizsgálatot úgy tekintik, mint ami segíti a döntéshozókat az adott javaslat finomításában. Végezetül nézzük, hogy milyen szóba jöhető célcsoportok vannak. Itt is eltérő a kép. Ez lehet csak a kormány, például Magyarországon, lehet a kormány és a parlament Olaszországban, lehet nek egyéb érdekelt felek is, külső érdekelt felek, ami azt jelenti, hogy a jelentések nyilvánosan is akár az interneten megjelennek, amit bárki elolvashat. Ez igen gyakori a többi tagállamban. Legvégezetül pedig nézzük meg, hogy mik a bevált gyakorlatok. Általánosságban a hatásvizsgálatok rendszerében a bevált gyakorlat érvényesül. És ez nagyon fontos különösen, hogyha konkrét célkitűzést szolgálnak ezek a vizsgálatok. Nagyon fontos, hogy módszeresen a legkülönbözőbb kezdeményezésekre kiterjesztve készüljenek a hatásvizsgálatok. Lehetőleg minél előbb a politikai döntéshozatali folyamat korai szakaszában kell ezekre sort keríteni, ugyanis ekkor a különböző érdekelt felek inputjait már korai szakaszban figyelembe lehet venni egy adott kezdeményezésnél. A különböző alternatívák rendszerezett vagy módszeres megvizsgálása egy jó megközelítés. Fontos a legkülönbözőbb szinteken a minőség ellenőrzés, a visszajelzés, A hatásvizsgálat központi minőség ellenőrzése biztosítja a következetességet a legkülönbözőbb szinteken. Ugyanakkor meg lehet annak is az indokoltsága, hogy a hatásvizsgálat központosított módon történjen. Európai szinten például az egyes hatásvizsgálati részlegei a bizottsági főigazgatóságon így járnak el. Egy másik lehetőség, hogyha szorosabban kapcsolják össze a vizsgálatot a célkitűzésekkel. Hogyha csak arra korlátozódik a vizsgálat, hogy csökkenjen a jogszabály alkotói infláció, vagy jogszabályalkotási infláció, akkor itt különböző módszerek létezhetnek. Az egyik a nem teszünk semmit alternatíva. Hatásvizsgálatok azt is bemutathatják, hogy a tétlenség az üdvözítő lépés, mármint nem lépés. A érintett szervezetek részéről kapott visszajelzés is biztosíthatja a jogalkotói javaslatok megfelelő vizsgálatát. És eh, elképzelhető, hogy a hatásvizsgálat arra is rámutat, hogy az eredetileg elképzelt eh, javaslat nem a leginkább járható jogalkotói út. A hatásvizsgálat végeredményként az alapcélkitűzéshez kell, hogy hozzájáruljon. Ennek fényében lehet, hogy a konkrét javaslatokat újra kell vizsgálni, vagy értékelni, egyszerűsíteni, vagy módosítani a hatásvizsgálat megállapításaitól függően. És most nézzük a deregulációt. Itt elsősorban a gazdálkodókra háruló költségek csökkentése a cél. A módszerek eléggé sokszínűek. Nagyon fontos ebből a szempontból a számszerűsíthetőség, a minőségi értékelés. ami pedig az irányítást és a minőség ellenőrzést illeti, fontos, hogy megfelelően felkészült illetékes hatóság legyen az, amely a megfelelő elemzést elvégzi az irányítás, a minőségellenőrzés és a konzultáció tekintetében nagyon fontos, hogy a külső érdekeltek is bekapcsolódjanak a hatásvizsgálatba, gondolok itt különösen a vállalkozói szférára. Ebben az esetben a kívánatos végeredmény, hogy megfelelő módon módosulhatnak a javaslatok, vagy esetleg ezeket el is lehet vetni a megalapításoktól függően. Ha a rendszer általánosságban a jobb irányításra törekszik, akkor integrált hatásvizsgálat a célszerű, ami nem csak a költségeket elemzi, hanem a minőségi hasznokat is. A minőségellenőrzés és a konzultáció tekintetében az átláthatóság rendkívül fontos. Azt várjuk, hogy a rendszerek nyitottak legyenek, a legkülönbözőbb szakaszokban szoros konzultáció valósuljon meg az érdekelt felekkel. A hatásvizsgálati rendszerek végeredményként olyan hatással kell legyenek, hogy az eredményt a legszélesebb körben alkalmazzák. A legutolsó ábrám következik, remélem, hogy ez hasznos volt, és nyitva állok a vita előtt. Köszönöm szépen. Jelentéstevő asszony, tessék önni a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani Janowski úrnak, valamint kollégáinak ezen tanulmány bemutatásáért és különösen végrehajtásáért, megvalósításáért azt hiszem, hogy számunkra itt a munkánk szempontjából, hogy hogyan lehet a hatástanulmányokat javítani, ez egy nagyon jó alapot jelent. Köszönetet mondok a részletes beszámolóért, és éppen emiatt azt hiszem, hogy világosan kifejezésre jutott, hogy milyen nehéz a különböző hatástanulmányi rendszereket a különböző tagállamokban rendszeresen összegyűjteni és egy mátrixban összehasonlítani, hogy aztán ebből megfelelő végkövetkeztetéseket lehessen levonni a mi vitánk szempontjából azt hiszem, hogy a Matrix cég, Janowski úr, valamint kollégái ezt a nehéz feladatot nagyon szerencsésen megoldották, ezért köszönetet mondok nekik először is. Elnök úr, két-három megjegyzést szeretnék tenni, és aztán ezt összekötném közvetlenül kérdésekkel is. Talán ez nem annyira logikus rendszer szempontból, de a beszámoló megjegyzéseihez szeretném tartani magamat. A mert kapcsolatos vita során már kiviláglott, hogy tehát mi is a cél a hatástanulmányokkal. Nos, itt megmutatkozott Janowski úr beszámolójából, hogy egyes tagállamokban szélesebb körű megközelítés van, a hatástanulmányokat a jobb szabályozás létrehozására használják. Másrésztről van számos olyan tagállam, amelyek ezt az eszközt csak akkor akarják használni, hogyha áttekintést akarnak nyelni a költség, nyerni a költséghatékonyságról, a saját jogalkotásuk esetében a bürokrácia leépítés céljából. Mi a jobb szabályozás irányába haladunk, és azt hiszem, hogy széles többség van itt a szakbizottságon belül azt illetően, hogy nem csupán a költség oldalt kell csökkenteni, ahogyan egyes tagállamokban ez érvényesül, hanem sokkal szélesebb körű meg megközelítést kell alkalmazni. A célt mindenképpen szem előtt kell tartani, hiszen ez dönt arról, hogy milyen struktúrákat kell megteremteni, hogyan lehet működni, hogy ezt a szélesebb körű megközelítést lehessen alkalmaznunk. A második fontos megállapítása a tanulmánynak, és Janowski úr ezt többször kiemelte, hogy fontos széles körű vitát folytatni. Ez mindig kritikánk tárgyát képezte, itt a kollégáim, és azt hiszem, hogy támogatnak ebben, hogy a különböző szakbizottságokból a kollégák mindig felhívták a figyelmet arra, hogy a bizottság hatástanulmányai ahol csak két-három opció jelenik meg egy adott probléma megoldására, az egyik jó, a bizottság értelmében a többi nem megfelelő. Nos, mi ezt nem akarjuk, hanem átfogóbb opciókat kívánunk, és ide tartozik azt hiszem, hogy módosítok formájában az én jelentésemben is meg kell ezt jeleníteni, hogy itt a tétlenségi opció is fontos, tehát ezt is meg kell jeleníteni, valamint a fennel, a status quo fenntartása egy másik ilyen opció. Ezt a jelentésemben ki kívánom emelni, módosítok révén, amelyeket benyújtottak, és ezekre nyitott vagyok. A harmadik pont annak megállapítása, hogy van értelme annak, hogy minden egyes variációnál, amelyet a tagállamok megvalósítanak a hatástanulmányoknál, a saját hatástanulmányt mindig aktualizálni kell, napra készesíteni, és a visszajelzések felé nagyon nyitottnak kell maradni, ennek, ennek interaktív formában kell megvalósulnia, a konkrét megvalósítás tárgyában. Itt van még az post értékelés, a fragmentáció kérdése, amely szintén felvetődött. Nos, ezt a három kijelentést akartam kiemelni, és néhány kérdésem is van a szakértőkhöz. A jelentésben még nem világos, talán tudnak erről valamit mondani. A vizsgálat terjedelme, a költséghatékonyságra vonatkozzék, ezt vagy pedig a jobb szabályozás irányában mutasson, szélesebb körül legyen. Ami még nem világos, hogy az egyes tagállamokban mi a hatástanulmány tárgya pontosan, talán ezzel kapcsolatban tudna mondani valamit, hogy ez egy szűkebb körre kell, hogy korlátozódjon, vagy európai te, szintre tekintettel egy szélesebb körű megközelítést kell alkalmazni. Én a jelentésemben ez utóbbit választottam. A jogalkotási munka során a delegált jogi aktusok tekintetében is lehet majd hatástanulmányt lefolytatni a jövőben. Egyes kollégák szűkebbre akarták venni az alkalmazás területét, tehát kérdésem, hogy a tagállamokban ö, vannak erre vonatkozó tapasztalatok. A második kérdés a hatástanulmányt végző testület, illetve mechanizmus függetlenségére vonatkozik a tagállamokban. Itt tud-e kvalitatív értékelést adni erre vonatkozóan, egyes tagállamok külső testületeket bíztak meg, másoknál ez a feladat a minisztériumoknál van. Vannak-e mérhető eredmények, amelyek bizonyítják, hogy az egyik, vagy a másik megoldás megfelelőbb érdekelne. Tehát, hogy a függetlenség tekintetében mit javasolnak. És aztán sok hatástanulmányi eljárás a tagállamokban, párhuzamosan zajlik az Európai Bizottság beli hatástanulmány eljárásokkal. Egy van, kérdés, hogy van-e olyan mechanizmus tagállamokban, amely összevethető azzal, amit mi képzelünk el hatástanulmánymechanizmus alatt az Európai Parlamentben. Ez lenne a harmadik kérdésem, elnök úr, és már előre örömmel várom a vitát és aztán ezeket az észrevételeket befogadom majd módosítók formájában. Még egyszer köszönetet mondok ezért a részletes tanulmányért, azt hiszem, hogy nem volt könnyű ezt elkészíteni, de remek áttekintést adott a különböző rendszerekről, tehát gratulálok még egyszer a munkájához, köszönöm szépen. Oké, okay, herzlichen Dank. Elnök, köszönöm szépen. Albrecht kolléga következik. First of all, thank you uh, for your study. Köszönöm először is, köszönöm a tanulmányt, és nekem is csak rövid kérdéseim vannak. Az első az a független vagy külső hatástanulmányra vonatkozik. Gyakorlatilag hogyan működik ez a tagállamokban, illetve nekem az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság nem teljes mértékben hasonlítható össze a tagállami minisztériumokkal, és erre való figyelemmel az ilyen hatástanulmányok függetlensége milyen megítélés alá esik. A harmadik az alapvető jogok, illetve szociális és környezetvédelmi aspektusok körében a tagállamok szervei hogyan veszik ezeket figyelembe, és ön szerint hogyan lehetne mindezt megvalósítani európai szinten. Ezzel el is érkeztem a harmadik kérdésig, az ex post értékelésig különös tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság egyik feladata az, hogy a szerződések őrzőjeként járjon el, és ebben a szerepében ex post értékeléseket végezhet alapvető jogi, illetve környezetvédelmi kérdésekben. Szerintem ez egy szükséges dolog. Ön az ön meglátása szerint a tagállamok ezeket a szempontokat hogyan érvényesítik, hogyan veszik figyelembe? Köszönöm, Wikström kolléga következik. Köszönöm. Elnök úr, hallanak? Engem jó, az volt a benyomásom egy darabig, hogy nem tudtak hallani engem, nem hallottak engem. Köszönöm Janowski úrnak a, az előadását, és Nible asszonynak is az eddigi érdekes munkát. Ez egy rendkívül fontos téma szerintem, és az is fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy az egyszerűsítés az egy hosszú távú folyamat. Nagyon gyakran kell fellépnünk kulturális és szervezeti berögződöttségekkel szemben az olyan tagállamokban, illetve az olyan szervezetekben, amelyekkel együttműködünk. Ez a jelentésben is megjelenik. Komoly erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a minősége javuljon a rendeleteknek, illetve a javaslatoknak, illetve arra vonatkozóan is, hogy a konzultációs folyamat hogyan történjen. Mindemellett szempont volt még az is, hogy mindez kevesebbe kerüljön. Tudjuk, hogy a válság után a tagállamok gyakran úgy gondolják, hogy a legfontosabb dolog a költségcsökkentés mégis ki kell mondani azt, és hogy nem ez volt az egyetlen szempont, teljesen egyetértek Nible asszonyjal. E, igen, gondoljunk arra, hogy az egész legyen költségsemleges, de néha szükséges több erőforrást szánni bizonyos dolgokra, különösen, hogyha hatalmas változásokat fontolgatunk, mint például jelen esetben is azt gondolom, hogy persze a deregulációt tovább kell vinni, de hogyha kitekintünk, akkor azt is látni kell, hogy a nyíltságot, az átláthatóságot, a demokratikusságot, növelni kell, és hogyha ezek a céljaink, akkor nem lehet az egyetlen szempont a költségcsökkentés. A költség, a döntéshozóknak oda kell hatniuk, hogy elég erőforrás álljon rendelkezésre minden szinten ebben a folyamatban. Janowski úrhoz intézett kérdésem a következő. Hogyan tudjuk mindezt elérni? Nem akarjuk a vagy-vagy felvetéseket, egyszerre akarunk egyszerűsítést és költségmegtakarításokat. És természetesen én nagyon szívesen hallgatom a tagállamok példáit, és hogy hogyan sikerült megoldaniuk ezeket a problémákat. Tudom, hogy különbözőképpen e, jártak el, és e, más és más e, mértékben voltak sikeresek. Ami Svédországot illeti, itt látom, hogy több erőforrásra volt szükség ahhoz, hogy a minőségét javítsák a vizsgálatoknak, és azt is mondja a jelentés, hogy a régebbi szabályok, a régebbi rendszerek átlettek alakítva, új szabályokat hoztak létre, és amikor ez történik, akkor az költség növekedéssel jár. Ilyen kontextusban nyilvánvalóvá kell tenni, hogy erőforrásokra lehet szükség. Ebben talán egyet is értünk. Nible asszony jelentésében is szerepel, ugyanakkor szerintem többet kell erről még gondolkodnunk, hogyan fog mindez a gyakorlatban működni, és ki fog részt venni ebben az elemzésben, ki lesz annak a haszonélvezője. Nagyon fontos, hogy az, ehhez az eszközhöz a képviselők is hozzáférjenek. Köszönöm. Bardzo Tadeusz Cvipka. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jarovszki úr előadása nagyon érdekes volt, és egy sor, hatá, egy sor tagállam hatástanulmányi rendszerét mutatta be. Örülök ennek a projektnek. Nem lep meg, hogy ilyen sok módosító indítvány született az egyes tagállamokra vonatkozó meglátásokkal kapcsolatban. Térjünk vissza az itteni vitára. Mi jogalkotóként egy célt kell, hogy kövessünk. Az, hogy jobb legyen a jogalkotás minősége, a minőséget kell javítani. Erre kell leginkább eh, gondolnunk. Ez kell, hogy legyen a kiinduló pontja minden tevékenységünknek. Célkitűzéseket kell megfogalmazni, meg kell nézni, hogy kinek a számára hozzuk létre ezeket a jogszabályokat, e, a, kik a címzetje jogszabálynak, a gazdasági e, környezetben működő felek, vagy az állampolgárok, és természetesen itt figyelembe kell venni a költségtényezőket is. Ezek az elemzések nagyon gyakran azonban arra is kitérnek, hogy a javaslat az jó vagy kevésbé jó dolog, bölcs vagy kevésbé bölcs a szöveget jól fogalmazták-e meg, vagy sem? Végeztek-e megfelelő elemző munkát előtte, vagy sem? Ezért gondolom azt, hogy a jogalkotás különböző szakaszaiban is hatástanulmányokat kell végezni, beleértve a jogalkotás elkészülte utáni ex post hatástanulmányokat is ami nekem hiányzott Jarovszki úr előadásából, az a következő, és én ezzel kapcsolatban egy kiegészítést szeretnék kérni tőle. Igaz-e az, hogy az ön által elvégzett tanulmány alapján le lehet vonni azt a következtetést, arra vonatkozóan, hogy milyen hatástanulmányok jobbak vagy megfelelőek, és melyeknek jobb az eredménye. A kutatásai során jutott-e olyan következtetésre, hogy a jogalkotók által végzett hatástanulmány növeli, illetve javítja a jogalkotás minőségét. Javít-e rajta, vagy ront rajta? jobb-e ahhoz képest, mint hogyha külső szakértők vagy külső szervek végzik el a hatástanulmányokat. Mert itt a vita az Európai Parlamentben, és meggyőződése volt talán a többségnek itt ebben a házban, hogy a független hatástanulmányok nagyobb, magasabb minőséget jelentenek a jogalkotásban és könnyebben elérhető a külső hatástanulmányok által, a független tanulmányok által a jobb jogalkotás, illetve a kiküszöbölése azoknak a hibáknak, amelyek adott esetben elfednek bizonyos problémákat, és amelyeknek az elfedése talán kényelmi szempontból el is fogadható a jogalkotó számára. Wallis asszony következik. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm eh, a, az előadást is, illetve Nible asszony jelentését is. Tényleg gondolatébresztő ez az egész eh, téma. Különös szempontból arra, különös tekintettel arra, hogy eh, mi egy egyedi helyzetben vagyunk, mint több nemzetiségű jogalkotó szerv. És ebből a szempontból vizsgáljuk a jobb jogalkotás kérdését, illetve akár a költségtakarékossági, költségspórolási, nem szeretem ezt a szót, elemeket is. A hatástanulmány egyébként olyan sok dolgot foglal magába, és az én aggodalmam az, hogy mi parlamentként a rendelkezésünkre álló erőforrásokat a lehető legjobban próbáljuk felhasználni, abban az értelemben, hogy van egy olyan könyvtárszolgálatunk, amely tanulmányokat tudna elvégezni számunkra, és lehet, hogy ezt a, ezt a könyvtárszolgálatot nem használjuk ki eléggé. Úgy tudom, hogy a parlament elnöksége ezt a könyvtárszolgálatot megpróbálja felfuttatni annak érte, érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés okozta többletmunkát jobban el tudjuk végezni. Tehát nagyobb mértékben kell bevonni az ő segítségüket is. A legutolsó parlamenti elnökségi ülésen a főtitkár egy olyan egység felállítását eh, javasolta, illetve előlegezte meg, amely azt nézi majd meg, hogy van-e hozzáadott értéke egy eh, adott eh, jogszabályjavaslatnak. Itt szerintem gyakorlatilag egy hatástanulmány készítő egységről van szó. Hogyha ez így van, akkor a mi dolgunk az, hogy ezek az erőforrások találkozzanak, illetve egy irányba húzzanak, és adott esetben legyen egy egyértelmű menetrend is annak érdekében, hogy a mi igazgatási struktúránk egy irányba működjön. Tudjunk arról, hogy oda kell figyelnünk, hogy olyan módosítókat nyújtsunk be, amelyek ezeket a célokat elérik. Én csak most itt fel akartam hívni a figyelmet egyes, lehetőségre, egyes lehetőségekre, amelyek már itt vannak előttünk. Köszönöm. Hogyha megnézzük, hogy mi mindent tesz az adminisztráció, ez egy hatalmas nagy feladat. Szakértő úr, öné a szó, nagyon sok kérdés vetődött fel, tessék. Ja. Oh, uh, thank you for the questions. Uh, it's quite a lot of them, so uh, I tried to cover all of them. Nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálok akkor tényleg mindegyikre válaszolni. Ami a függetlenség kérdését illeti, az azért egy nagyon bonyolult fogalom, mert különböző szintű függetlenség létezik. Ugye van egy olyan függetlenség az szerint, hogy ki kép, kivégzi el a hatástanulmányokat az egyes személyek szintjén, valamint van egy olyan kérdés is, hogy a hatástanulmányt végző szervezet függetlene attól a szervezettől, amely számára dolgozik. Azt gondolom, hogy például az minőségellenőrzés tekintetében érdemes függetlenné tenni a szervezetet azoktól is, akik a hatástanulmányokat végzik az, hogy külső testület végezze hatástanulmányt, ez erősen eltérő a nemzetközi tapasztalatok szerint. Mi nem tudtuk megállapítani a hozzáadott értékét annak, hogy ténylegesen, teljesen kívül legyen-e a kormányon kívül, a minisztériumon kívül a hatástanulmány képző szervezet. Nem olyan könnyű meghatározni a hozzáadott értékét, mert adott esetben a kormányzaton belül is létezhetnek olyan hatástanulmány készítők, akik az adott szakpolitikai egységtől függetlenek. Tehát ebben a témakörben érdemes lehet esetleg további, további kutatásokat végezni. Valamilyen szintű függetlenség azonban kívánatosnak látszik. Ami a hatástanulmányok kimeneteleit illeti, például a delegált aktusok végrehajtása vonatkozásában, hogyha megvizsgáljuk az egyes tagállamokat, akkor ott megint csak nagy különbségek vannak, hogy miről is szólnak a hatástanulmányok. Ami a, az egyszerűsítést, illetve az idő igényességet illeti, hogyha ajánlásokat kell megfogalmaznunk, és ha nem csak egyszerű választási lehetőséget akarunk adni, akkor fel lehet sorolni, hogy mi az, aminek a hatástanulmánynak meg kell felelnie. De nagyon nehéz az egyensúlyi helyzetet meghatározni. Ugyanis figyelembe kell venni az erőforrásokat, azt, hogy a jogalkotási folyamat megfelelő időrendben, megfelelő minőségben el lehessen végezni. Ez egy nagyon komoly egyensúlyi mutatvány, amire nincsen egyértelmű válasz. Ami az Európai Parlament összehasonlítását illeti más jogalkotó szervekkel, nyilvánvaló, hogy ez egy Európai Parlament ebből a szempontból egyedi, és amikor amikor mi a tagállamokat vizsgáltuk, akkor a bizottsághoz hasonlítottuk őket. Egyébként a bizottság is egyedi bizonyos vonatkozásban, vagy bizonyos szempontból. A parlamentek részvétele a hatástanulmányi folyamatban szintén ismert dolog. Itt egy vizsgálati szerep van, a francia parlamentnek van egy olyan szerve, amely a hatástanulmányokat végzi, intézi, de általában a parlamentek csak felhasználják a hatástanulmányokat, nem ők készítik el ezeket, legalábbis a mi tapasztalatunk szerint. Ami a szociális és alapvető jogi felvetéseket illeti. Itt eh, erre ki lehet térni akkor, amikor integrált hatástanulmányokról beszélünk. Tényleg integrált hatástanulmány az be, magába foglalja ezeket a eh, kérdéseket is azokban az országokban, ahol integráltabb rendszerek léteznek, ott különbözőbb hatásokat is vizsgálnak, tehát nagyon széles körű hatásokat vizsgálnak, ezek között megfigyelhető az alapjogi, a szociális vagy a környezetvédelmi hatások vizsgálata is. Ugyanakkor ezt nem feltétlenül nagyon konzekvensen végzik el ilyen széles körűen ezt a hatástanulmányt. Amikor tehát integráltabb a, a hatástanulmány végzés módja, rendszere, akkor kitérnek az alapvető jogokra, illetve a szociális hatásokra is. Egyszerűsítés, költség, takarékosság, ez természetesen egy fontos cél. Nyilvánvaló, hogy szükség van erőforrásokra a hatástanulmányokhoz is, ugyanakkor bele lehet venni abba az agendába a hatástanulmányt is, amely a költségtakarékosság, amelynek a fő vonulata a költségtakarékosság. Jobb eredményeket szeretnének elérni kevesebb költséggel. Ugyanakkor az elején mégiscsak, mégiscsak erőforrásokat kell biztosítani arra, hogy később a hatástanulmányok ezeket a költségtakarékossági eredményeket elérhessék. De ezt nem vizsgáltuk olyan mélységben, ezt a kérdést. A hatástanulmány akkor lehet jó, hogyha megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre, később azonban hozzájárulhat a költségtakarékossághoz, mert a, költ, a hatástanulmány kiszűrheti a jogalkotási átfedéseket például, és ezzel spórolhat költséget. Az utolsó kérdés, ha jól emlékszem, az az volt, hogy Tudunk-e mondani arról, hogy a független hatástanulmányok jobb eredményeket érnek-e el, mint a nem független hatástanulmányok? Es, adott esetben egyes rendszerek jobb eredményeket érnek el, mint más rendszerek. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés megpróbáltuk ezt a kérdést körüljárni, amikor az eredményekről beszéltünk, hogy ki használja fel a hatástanulmányok eredményeit és hogyan. amikor arról van szó, hogy a független hatástanulmányok jobb eredményt érnek el, akkor azt kell látni, hogy a független hatástanulmány az egy folyamat. Hogyha ugyanaz a testület végzi a hatástanulmányt, amely a jogalkotási munkát végzi, akkor adott esetben felfogható mindez egy tanulási folyamatnak, és megtanulhatják közben, hogy hogyan lehet jobb jogalkotási munkát végezni. Ez a folyamat, ez a tanulási folyamat nem következne be akkor, hogyha egy teljesen független szerv végezné a hatástanulmányot. Megint csak egy adok-kapok van, egyfelől az egyik oldalon nyerünk valamit, a másik oldalon adott esetben vesztünk. tehát egy tanulmás, tanulási folyamatról van szó, és a hatástanulmány mind folyamat pozitívan hozzájárulhat a javaslatokhoz. A német példa a, azt mutatja, hogy a hatástanulmány mint folyamat igen jól működik. A jogalkotási folyamatban már a javaslat megszületése előtt, annak folyamatában is Azt gondolom, hogy ezzel nagyjából sikerült és válaszolnom az összes kérdésre. Remélem, hogy hasznosnak találták mindezt. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes és hasznos fejtegetéseket hallhattunk. Most a jelentéstevő asszony, Angelika kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Talán még két megjegyzésem lenne. Egyrésztről Wikström kolléga felvetett a kérdést, hogy vannak-e tapasztalatok két megközelítéssel, hogy ezeket hogyan lehetne összekapcsolatlan alkalmazni, ha jól értettem a kollégát. Tehát, hogy egyes tagállamok azt mondják, hogy csak a költségeket számítják, amelyek keletkeznek, és máshol pedig nagyon jó költség számítási modelleket alakítottak ki, amelyeket sok tagállamban gyakor alkalmaznak, és máshol pedig egy szélesebb közülű megközelítés van az emberi jogok, a szociális ö, és gazdasági kihatások úgy szintén ö, látótérbe kerülnek. Azt hiszem, hogy talán ö, erre a kérdésre még válaszolhatna, hogy ezt a két megközelítést hogy lehetne kombinálni. Köz, nem, közgazdász, nem közgazdászként jó az, hogyha van egy számadat, tehát ez egy jól mérhető adat, hiszen ezt felül lehet vizsgálni, és így meg lehet nézni, hogy a jogalkotással elértük, a jogszabályra elértük a célunkat, hiszen számadataink vannak, Ugyanakkor természetesen más szempontokat is figyelembe kell venni politikai, politikusként, és azt hiszem, hogy ezt a két dolgot valóban kombinálni lehetne, és a jelentésem egy szélesebb körű körül megközelítést alkalmaz, tehát ezt a költséghatékonysági eszközt is megtartja, ami jónak bizonyult, ugyanakkor ezt kiegészíteném további szempontokkal. És a második pont a két hölgy, illetve Diana Wallis és Wikström asszony utaltak erre, hogy mennyire fontos a saját know-how-t létrehozni a szakértők köréből itt a házon belül is, a jelentésemmel kapcsolatban erről már intenzív vitát folytattunk. Nem akarok mindent kiszervezni, csak hogy érthető legyen. Tehát, hogyha a parlament végez hatástanulmányt az én elképzelésem szerint, akkor amit kialakítottunk mechanizmusként a házon belül saját kapacitásainkkal, hiszen itt van a Policy Department, és itt van a jogi szolgált, és a többi. Természetesen mindezt kihasználjuk, hiszen ostobasság lenne, hogy ha külső drága szakértőket bíznánk meg, itt a szakbizottságon belül is hatástanulmányokra van szükségünk, és aztán az igazgatás csinál mindent, vagy pedig megtartjuk az ellenőrzést parlamenti képviselőként azt a kérdést illetően is, hogy ez az eljárás hogyan megy végbe. Itt vannak véleménykülönbségek, a jelentésemben az a javaslat, hogy a parlamenti képviselőket is próbáljuk bekapcsolni, hogy az átláthatóságot itt a szakbizottságokban megteremtsük. Azt hiszem, hogy ez a legjobb megközelítés hiszen a Policy Department munkát nem vehetjük át, de parlamenti képviselőként egy testületet hozhatunk létre valamennyi frakció képviselőivel, amelyeknek, akiknek lehetőségük van arra, hogy megvizsgálják, hogy az, az igazgatásban hogyan hajtják végre az adott döntéseket. És ami pedig a kormányzást illeti, az irányítást illeti, parlamenti képviselők ként az, a, az volt mindig is az elképzelésem, hogy ezt a saját kezünkben kell megtartanunk. De talán holnap erről még vitát folytathatunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és áttérhetünk a következő pontra, hiszen a tízes pontot elhalasztottuk. Most Lechner jelentése következik az öröklés ügyekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem a legfontosabb pontokat a jelentésből kiemelni, habár itt számos részletkérdés is van először is. A fordítási kapacitás korlátozott volt, ehhez még egy munkaanyag is csatlakozik, ami sajnos itt a kiosztott anyagban nem szerepel. Ez azért fontos, mert én nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy ez a munkaanyag eh, pontosan ismertese, hogy miről is van szó, és mit kellene tenni. Ezt igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy minden érdekelt kolléga nem csak a mi szakbizottságunkban, hanem a többi képviselő is követni tudja és meg tudja érteni. Hogy itt egyetem ilyen jogalkotásról van szó. Úgyhogy ez az anyag létezik, ezt kérem, hogy majd hasznosítsák. Másodszorban a jelentésben egy összefoglalást adok az eddig felmerült problémákról, ami az alkalmazást illeti. Én ennek az egész megközelítésnek a pozitívumait is bemutatom annak érdekében, hogy a vita jobb eredményt hozzon harmadsorban. Korábban én és a az árnyék jelentéstevő és más kollégák is informálisan beszélgettünk a tanácssal. Ez nem hivatalos tárgyalás volt. Én köszönöm a tanács képviselőinek, hogy mindig nyitottak voltak irányunkban, és ez különösen fontos hiszen itt arról van szó, hogy a tagállamok jogrendjében ez hogy fog beilleszkedni. Nem lehet mind a 27 tagállam jogrendjét végigpásztázni. Mindig lesznek átfedések, és éppen ezért nagyon hálások vagyunk, hogy a tanács szakértői is tulajdonképpen megértették, hogy mi a probléma és az állásfoglalásokban is ezt taglaltuk. És talán ebből a szempontból a különböző jogrendek közötti ellentmondások kapcsán a tanácssal úgy kéne együttműködnünk, hogy már az első olvasatban eredményre jussunk, és remélhetőleg, hogy meghatalmazás, felhatalmazást kapok, hogy ezeket az ügyeket tovább tárgyaljam a tanácssal. Ami a határidőket illeti, ha nem lesz második ülés, én nem tudok most határidőt szabni, de talán május elején, május 5-én lehetne meghatározni a módosítók határidejét, hogy még a nyári szünet előtt megállapodásra jussunk, és megpróbáljuk majd még az év során ezt a jogszabályt véglegesíteni. Negyed sorban még a jelentéssel kapcsolatban annyit említenék meg, hogy nem minden pont kellően megalapozott. Említettem, hogy a fordítási kapacitás szűkösége miatt bizonyos anyagok nem készültek el, mind az, amit én szándékoztam. Én ezekkel a kérdésekkel részletesen foglalkoztam, de hát mindenkinek meg, ö, joga van saját ö, megfontolásait hangoztatni. Itt vannak bizonyos ö, problematikus vagy allergikus ö, pontok, ahol döntésre kell jutnunk, ö, mégpedig bilaterális alapon, tehát minden kolléga számára rendelkezés állok, aki a téma iránt érdeklődik, és remélem, hogy ez kölcsönös. Még egy fontos dolog, már erről néhányszor szót említettünk. A fordulópont, vagy a legfontosabb pont maga ez a javaslat. Ez egy eléggé összetett téma. Az elhunytak hagyaték eljárási eljárása szempontjából a választható jog, vagy a jog választása érvényesülne, illetve az egyes ügyek bíróságok közötti áthelyezése. Ezeket az ügyeket nem lehet elszigetelten kezelni, csak összetettségükben lehet értékelni. Az első állásfoglalásomban is már említettem, hogy a bizottság fontos, hogy hozzájáruljon ehhez a javaslathoz, és remélem, hogy a kollégák elfogadják ezt, elvben ezt a kiinduló pontot. Ami az állampolgárságot vagy a jogválasztást illeti, ezekre vonatkozóan én említek néhány dolgot a módosítókkal kapcsolatosan. Az egyik legvitatottabb kérdés, hogy definiáljuk-e vagy alkalmazunk-e valamilyen definíciót magában a jogszabály szövegében, vagy pedig egy preambulumban rögzítsünk néhány szempontot a tekintetben, hogy a szokásos tartózkodási hely mit jelent miután a szokásos tartózkodási hely egy önálló európai fogalom vagy kifejezés, éppen ezért a bíróság, illetve a luxemburgi a bíróságok és a luxemburgi bíróság döntéseire is támaszkodnunk kell, de ugyanakkor rugalmasnak is kell lenni. Természetesen ennek semmi köze az adózáshoz. Tehát független attól, hogy az adott személy adózási szempontból hol tartózkodik. Ennek közvetlenül nincs kapcsolata eh, ahhoz, hogy a megélhetését hol biztosítja, tehát hol tartózkodik. tehát a, a szokásos tartózkodási helyre vonatkozóan kell ezt majd meghatározni. Ez nem kell feltétlenül, hogy azonos legyen. Nem minden egyes jogi helyzetben kell ért, azonosan értelmezni a szokásos tartózkodási helyet. Már korábban is említettem, hogy én itt ellenzem a határidőket, vagy a különböző korlátozásokat, Minél előbb ugyanis el kell dönteni, hogy mely bíróság rendelkezik joghatósággal. És lehetőleg a bíróságnak a saját országa szerinti jogot kell alkalmaznia. Tehát én nem támogatom, hogy további kivételes záradékokat vegyünk be, mert ezzel a jogbizonytalanság fokozódni. Én a polgárokat tartom először is szem előtt, azokban az országban, ahol állampolgárok. A polgár dönthet úgy, hogy áthelyezi a tartózkodási helyét bárhol Európában, és emiatt ne kerüljön hátrányba, vagy ne kelljen előzetesen döntenie. Ami a joghatóság kérdését illeti, a négyes cikkben van erről szó, ami nem csak a jogvitákra vonatkozna, hanem egyéb jogi ügyletekre is. És itt a helyzet azért nehézkes, mert vannak olyan tagállam, nincsen olyan tagállam, ahol nincs, ne lenne bírósági joghatóság, nem jogviták esetén. Tehát ki illetéke, ki legyen illetékes az öröks, öröklési tanúsítvány kiadása tekintetében. A bizottsággal is meg vitattam ezt, és a négyes cikk egyértelművé teszi a joghatóságot. Az öröklési tanúsítvány kiadása tekintetében, illetve a tekintetben, hogy jogvitáról van-e szó, vagy sem. A bevezetőben is leszögezem, hogy a bíróságok és az úgynevezett delegált bíróságok esetében, tehát ahol például a bíróság egy közjegyzőt bíz meg, tehát ebből a szempontból a bíróság definíciója nem vonatkozna az örökösödési tanúsít, öröklési tanúsítványra és saját eljárás rendjében rögzíti a joghatóságot. És akkor erre a bírósághoz történő utalásra módot kell teremteni az örkölési tanúsítvány esetén is. Sok tagállamban erre nincs mód, hogyha ilyen öröklési tanúsítványt adnak ki. Ez nem egy jogerős végső bírósági döntés, hanem ez pusztán egy tanúsítvány, amit mondjuk az örökösödési bíróságok bocsátanak ki Németországban, és ez gyakorlatilag csak a jó hiszeműséget alapozza meg. Ha mondjuk én egy értékes képet válasz, vásárolok, mondjuk egy elhunyt örökös, örökösétől, én nyilván meg akarok bizonyosodni arról, hogy ez a hagyaték része volt, és én jogos birtokosa, tulajdonosa leszek a képnek. Itt megint csak eltérő szabályozások vannak az egyes jogrendekben az öröklési tanúsítvány működésére vonatkozóan, de minden esetre ez azt szolgálja, Hogyha valaki egy ilyen bizonyítékkal szolgál számomra, akkor ez megalapozza, tehát hogy ő az örökös, ezt bármikor persze vissza lehet vonni. Én erre a bizonyos tanúsítványra támaszkodom, és vélelmezem jogosan, hogy én véd, védve vagyok az adott vásárlásban előfordul, hogy visszavonnak ilyen tanúsítványt. Németországban ez gyakran előfordul, mert mondjuk hirtelen felbukkan egy végrendelet, vagy egyéb dolgok adódnak, vagy vannak olyan korábbi jogügyletek, amelyek ezt megkérdőjelezik. És még szeretnék utalni arra, hogy bizonyos korrigá- korrekcióra van szükség az ilyen tanúsítványok kapcsán, nevezetesen, hogy ez csak a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozna, vonatkozna. Ha nincs határokon átnyúló ügylet, akkor az adott tagállam nem folyamodhat ehhez, ehhez az eljáráshoz. ugyanis ez a tanúsítvány, ez a határokon belül nem lenne érvényes. Tehát még egyszer itt a határokon átnyúló jelleget szeretném javasolni. Ami pedig a köziratokat illet, közokiratokat illeti, ez is egy vitás kérdés. A bizottság javaslata említi a közokiratok elismerését. Már említettem, hogy az elismerés az egy kedvelt dolog, de veszélyes is. Ugyanis az elismeréssel kapcsolatosan a részletekben relik a probléma. Mit jelent az elismerés? Itt mindig az adott jogszabályokkal összefüggően kell értelmezni az elismerést. A brit jogrendben ez például egész másként néz ki. És most egy példán szeretném bemutatni. Van egy zöld könyv a személyes okiratokkal kapcsolatosan, ahol is a legalizáció megszüntetéséről van szó. Én egy javaslatot tettem, tehát, hogy ne legyen legaliz szállás, és egy apostillal, egy függelékkel lehetne ezeket az iratokat eljár, ellátni. És akkor ezek az okiratok bizonyító erejűek lehetnének. De a jog nem helyezhető át magára az okiratra. A bizottság a zöld könyvében is ezt említi. Vegyük egy francia házas párt, akik Dániában élnek, egy gyermekük születik, aki a Dán törvények szerint kap nevet. Majd visszatér a pár Franciaországba, és ott ezt a nevet be akarja jegyeztetni, akkor a nemzetközi magánjog alapján Franciaországban nem fogadják el ezt a nevet. Ez egy komoly probléma, ami felveti a névhez való jogat, illetve a nemzetközi magánjog problémáját. Tehát itt nem a közokirattal van probléma, tehát itt nem arról van, hogy Franciaországnak el kell ismerni ezeket a Dán okmányokat. A nemzetközi magánjog, a névjog kapcsán is úgy kell, hogy korrigálódjon, hogy el lehessen fogadni az ilyen közokiratokat. Magával a közokirat rendelkezésre ezt nem lehet megoldani. Éppen ezért javasolom az elismerés kifejezés törlését, a legalizálástól való eltekintést, és egy további probléma a fordításokkal mi történjen. Például hagyatéki ügyekben a halotti anyakönyvi kivonat, a házassági vagy a születési anyakönyvi kivonatra mindenféleképpen szükség van. Itt viszont ebben a rendelkezésben, vagy a bizottság javaslatában ez nem szerepel, csak a hagyatékkal kapcsolatos közokiratokról van szó, az előemlített okmányokról nincs. És Éppen ezért üdvözlöm, üdvözlöm a e, személyes közökiratokkal kapcsolatos e, zöld könyvet, hiszen ez megkönnyítheti a helyzetet. És még egy kérdés e, felmerül a fordításokkal kapcsolatosan. Erről nem, ezt nem taglaltam részletesen, csak megjegyeztem, tehát itt az írásos fordítások, illetve a tolmácsolások kérdését kell majd tisztázni, illetve ezzel kiegészíteni az anyagot. Harmadsorban a nemzeti anyagi és eljárási jogot említem, az 1-es, a 9-es, a 21-es és a 19-es cikkekben szerepelnek ezek a kérdések. Véleményem szerint a nemzeti anyagi és eljárási jogot érintetlenül kéne hagyni, ezt nem szabad megcsonkítani. Nem szabad a jogbiztonságot veszélybe sodorni nem kell a polgárokat még további papírok vagy, vagy nyilatkozatok tételére kényszeríteni. Az egyes cikkből kiventem az anyagi jog, vagy a dologi jog vonatkozó rendelkezést. Németországban például ismerik az alap az alapjogot, amit a francia jogrend nem ismer. Tehát eh, ha ilyen eh, változtatásokat foganatosítanánk, ezzel felborulna az egyes nemzeti jogrendek eh, következő konzisztenciája. Éppen ezért csak megjegyzem, hogy elismert alapelvek alapján a nemzetközi magánjog keretében lehet adaptálni eh, bizonyos rendelkezéseket. Tehát, hogyha bizonyos jogi eh, intézmények nem ismertek az egyik jogrendben, akkor eh, a helyzetet kezelni lehessen. A Még itt néhány pontot jól lett volna talán részletesebben taglalni. Például a hagyaték vagy más dologi jogok tekintetében ezek átadása vagy átruházása tekintetében itt egy alapjog kell, hogy érvényesüljön, ami a nemzeti jogrendet illeti a 21-es cikk második bekezdésére utalnék. Említem a brit jogot, a személyes képviselő intézményét, amit alkalmazni lehetne. Ausztriában például, hogyha egy bizonyos intézményt nem lehet lefordítani, akkor itt az alapjogokról, illetve a bejegyzésekről, a regisztrációról van szó. Ha egy olasz állampolgár Németországban ingatlant szerez, akkor ő közvetlen tulajdonossá válhat, de erre a német jog nem ad lehetőséget. És akkor Németországban a végrendelet alapján kell, hogy ezt kérvényez, ez nem automatikusan történik. Ausztriára, illetve más országokra is vonatkozhat ez. Tehát jó lenne, hogyha a polgárokat indokolatlan null nem terhelnénk ilyen esetekben. A és nem szabad, hogy veszélybe sodorjuk a nyilvántartásokkal kapcsolatos biztonságot. Egy alternatív javaslatot is tettem. Ez tulajdonképpen nem az én javaslatom, az esetleges szükséghelyzetekben mit lehetne tenni. De ez csak akkor nem, nem csak akkor érvényes, amikor ezek az alapjogok vagy a nyilvántartásokról beszélünk. Vannak olyan esetek, ahol a nyilvántartási bejegyzések deklaratívak, tehát eh, eh, ahol ennek eh, a jogerőssége nem, ennek a bejegyzésnek a jogerőssége nem sérül. Ez talán nem az optimális megoldás, ugyanis ebben egy differenciáltság is meghúzódik, és a hatály szerintem a legfontosabb, és most még egyszer megismétlem, amikor egy ingatlan hagyatékról vagy nyilvántartási bejegyzésről van szó, akkor a nemzeti jognak kell érvényesülnie. És ilyenkor az adott országban nem kerül sor felülvizsgálatra, csak a szükséges lépéseket kell megtenni. Ez nem azt jelenti, hogy minden végrendeletet felül kell vizsgálni, és az is észszerű lenne, ha rögzítenénk mondjuk a preambulumban, vagy máshogy, hogy itt a határokon átnyúló ügyletekről, hagyatékokról van szó, és a másik országban is megfelelő lépéseket kell tenni. Ami a formalitást, vagy a formás hatályt illeti, itt ezzel kapcsolatosan voltak viták, hogy a megállapodást átvesszük-e, én a e tekintetben nyitott vagyok, de ezzel is foglalkoznunk kell. Ami a, az örökösödési szerződéseket illeti, amelyeket nem minden ország ismer, esetleg elvetheti. Németországban ez a jogászok mindennapi kenyere. Nagyon fontos, hogy elolvassuk és megértsük a jogválasztást is. Itt bármelyik fél választ, jogrendje választható, vagy joghatósága választható. Az öröködösödés szerződések felei esetében a választás joga érvényesül a tartózkodási hely szerint, vagy az állampolgárság országa szerint. Tehát először is hatályos-e az adott szerződés, és csak ezt a, csak a 18-as cikk szabályozza. azon országok eh, figyelmébe ajánlom mindezt, amely országokban nem ismerik az örökösödési szerződéseket. Teljesen egyértelmű, hogy az alkalmazandó jog eh, tekintetében a rendeletre kell eh, támaszkodni, és a köteles résszel kapcsolatos rendelkezéseket is figyelembe kell venni. Ha egy harmadik fél jogát alkalmazzák, és ez a harmadik ország visszautasítja, illetve visszautalja az ügyet, akkor ezt is meg kell vizsgálni a 27-es cikk, a kötelező tartási jogra vonatkozik. Itt egy hatástanulmány készült. A francia szakértő, aki ezt elvégezte, a közrendre utalt, és arra, hogy ennek nem kellene szerepet játszania. Ez eléggé félreérthető volt, de jobb nem jutott eszünkbe. Vagy lehet, hogy olyan bonyolultan lehetett volna csak megfogalmazni, ami félreértésekre adott volna okot. Tehát itt nem a törlést javasoltuk, hanem azt, hogy ezt is egy preambulum pontban kellene megvizsgálni, hogy az egyes nemzeti vagy tagállamokban a közrend kérdése elavult-e vagy sem. Mert lehet, hogy ezeket a jogokat túl értékeljük. Az eljárási joggal nem foglalkoztam, az Európai Bíróság eh, joga lehet itt eh, mérvadó, és a nemzeti szinten kell eldönteni, hogy eh, lehet, hogy a bizottság és a tanács más eredményre jut, ha ők másképp fogalmazzák meg, ez irányban is nyitott vagyok. Néhány záró rendelkezésre rátérve, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy itt nem lehet egy olyan rendeletet alkotni, aminek eredményeként egy végakarat, vagy bármiféle rendelkezés, végső rendelkezés, ami korábban hatályos lett volna a rendelet révén hatályon kívül helyeződjön. nyilvánvalóan a személyeknek jogában állhat a végrendeletüket bármikor módosítani, ha abban a helyzetben vannak. Lehet, hogy a bizottságnak nem tetszik, de egy ponton én utalnék arra, ami talán túlzottnak tekinthető, hogyha valaki korábban egy vég rendeletet valamilyen befolyás hatására írt meg, akkor ez nem lehet jogválasztási alap. Ezt lehet vitatni, ez számos kérdést felvesz, hiszen több százezer végrendelet születik, illetve ez több százezer végrendeletet érinthet az EU-ban. Az Egyesült Királyság kapcsán konkrétan Skóciában és Írországban születhet egy eljárás, és a megfelelő cikkben utalok erre. Ott előírható a clawback de miután nincsen megfelelően indokolható javaslat előttem, én nem tudom, hogy ezt a problémát hogyan lehet megoldani. Ezzel most tulajdonképpen zárom is röviden Én várom a módosítókat, itt természetesen a kompromisszum lehet, hogy nehézségeket fog okozni. Nem lehet félig terhes valaki, tehát valamilyen megoldásra és kompromisszumra kell jutnunk, tovább kell finomítani a részleteket, én két oldalú megbeszélésekre bármikor készen állok, és hálás lennék ezekért. Itt minden esetre, amiről dönteni fogunk, óriási európai hozzáadott értéket fog jelenteni. És most felolvasom a koordinátorok írásos állásfoglalását. Én javasolom tehát a május 5-ét, mint módosító határidőt és a titkárság által készített szöveget olvasnám, miszerint felhatalmaz minket, hogy a tanácssal és a bizottsággal felvegyük a tárgyalásokat, a jelentéstevők kinevezéséről szól, illetve azokról, akik részt veszhetnek ebben a tárgyalásokban, meghatározza a prioritásokat, miszerint a parlament a bizottság döntése alapján európai megoldásra törekszik a jogbiztonság és az átláthatóság célja érdekében, tiszteletben tartva a, választás, a jogválasztást, a favor testamenti elv tiszteletben tartása mellett gesagt habe und dass das Sachen- und Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten soweit als és lehetőleg a nemzeti anyagi és eljárási jogok maradjanak érintetlenek, változatlanok, és mindez egy komoly európai hozzáadott értéket hivatott teremteni, amit a tárgyalások során képviselni akarunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, rendkívül összetett ez a téma, és ez a jelentéstevő beszámolójából kiviláglott, hogy milyen nehéz. Mielőtt kezdeném a felszólalók listájával, egy kérést szeretnék kifejezésre jutatni a titkárság, illetve a koordinátor irányába, hogy legyen némi ide, idő a vitára, ezért a koordinátori ülésre holnap 9 órakor kerítenénk sort, 9.30-kor kezdődik az ülés, és a koordinátor jöjjenek fél órával hamarabb itt össze, és akkor határozatokat hozhatunk azokról a dolgokról, amelyekről ma este kellett volna döntenünk. Nos tehát Berlinguer kolléga kap szót. Io sono pieno di ammirazione per... Rendkívül nagy csodálattal viseltettem Lechner kolléga iránt, aki rendkívüli munkát végzett, mert ez egy rendkívül összetett téma, nagy türelemmel és pontossággal, sőt akár szenvedéllyel járt el egy ilyen témát illetően, amely nem tudom, hogy jellegéből adódóan mennyire eh, szenvedét keltő. Nos, tehát ezeket a jogszabályokat egyszerűsíteni kell, hiszen ez a polgárokat közvetlenül érinti. Néha a jog még bonyolítja is a helyzetet, ahelyett, hogy egyszerűsíteni. Egy nagy német jogász Jéring kijelentésére emlékeztetnék, aki tréfásan mondta, a jogi kultúráról beszélvén a díj a gyertya végén mindenki nagyon nagy erőfeszítéssel éri el ezt a kitűzött díjat a gyertya tetején. Nos, nekünk egész egyszerűen le kell fektetnünk a gyertyát a földre, és így jutunk hozzá ehhez a jutalomhoz. Nos, nekünk nagyon egyszerűnek kell lenni hiszen itt családjog, a családi állapot és a tanúsítványok kérdése is felmerül, és mindez rendkívüli módon bonyolítja a helyzetet. Lechner kolléga egy utat mutat számunkra, és itt az ügy már meglehetősen előre haladott állapotba került, együtt dolgozott a tanácssal, tehát közeledett a végső megoldáshoz, és ez, ebben nagy érdeme van. Az egyik dolog, amit szeretnék felvetni, ez a szokásos tartózkodási helyre vonatkozik, helyes a választás, egyetértek vele. És helyes az is, hogy ezt egy preambulumba helyezzük, a, magát a definíciót, és aztán a bíróság dönthet majd a konkrét kérdésben. Speroni úr gyakran felvetett egy kérdést, egyes országokban a lakóhely koncepcióját a lakhely koncepciójával keverik össze, tehát a szokásos lakhely, inkább családi értelembe véve, vagy pedig itt a saját tevékenység folytatásának helyéről van szó. Ezt a két definíciót gyakran összekeverik. Jogi fogalmak azok mindig koncepciók, és nem kell a definíciókba belebocsájtkozni, de a választás a lakhelyt vagy, la, vagy tartózkodósi helyt illetően szükséges, mert különben értelmezési konfliktusok jelentkezhetnek. A második kérdés egy fontos előrelépés, amelyet akkor érünk el, amikor a jog, az illetékes joghatósági szerv helyett illetékes szervről szólunk, és az ki, azt jelenti, hogy a kört kibővítjük a tanúsítványi formákra, illetve döntésekre is, amelyek különböző a bíróságtól, különböző közhatóságoktól származnak. És ez fontos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon figyelemre méltó dolog. A harmadik kérdést szintén Lechner úr már felvetette ma, azaz, hogy a dokumentum konstitutív, vagy pedig csak uh, tanúsító. Nos, vannak olyan országok, és azt hiszem, hogy Ausztria is ezek között van, amelyekben nem elegendő a dokumentum, de a saját országban egy további lépésre van szükség, hogy az öröklési tanúsítványba további formasságokat illesszenek be. A, a polgárnak az a fontos, hogy egy adott országban érvényes legyen egy adott dokumentum, a másikban viszont csak részlegesen, mert hát ez nem sokat hozna, éppen ezért a dokumentumban az e-justice honlapokon keresztül válaszokat kell adni ez, erre a kérdésre. A trialógus során Nekem az volt a benyomásom, hogy a tanácson belül még megosztottság uralkodik. Tehát nem csupán a tanács és a parlament között vannak problémák, hanem a tanácson belül is vannak még gondok, tehát még egyes országok vonakodnak elfogadni az egyetértést. Most ami az ütemtervet illeti, ez lehetővé teszi, hogy konkrétan a tanácsban is előrelépés történjék ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm. Galó kolléga kap szót. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. Először is én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek Lechner kollégának munkájáért. Ezzel a jogi témával kapcsolatban, amely nem feltétlenül vonzó mindenki számára. Meg vagyok győződve arról, hogy erőfeszítései elnyerik jutalmukat, mert érdekes javaslatokat fogalmazott meg, hogy kényes kérdéseket oldjon meg. Nem szeretnék visszatérni a szokásos tartózkodási hely koncepciójára, egyetértek a jelentéstevővel ebben a pontban. Az első eszmecsere során szeretném kiemelni, szeretnék csak két fontos nehézséget kiemelni, csak azért kettőről beszélek, noha több is van sajnos. Az első az örökösödési jog és a vagyoni jog közötti határt illeti, ez az első nehézség. A második nehézség pedig, amelyet felvetnék, a rezsim dualitása azok között, akik a bírósághoz fordulnak, és azok között, akik a bíróságon kívül keresnek megoldást a problémájukra. Nos, egyrésztről az örökösödés és a vagyonjog. az telek, illetve az ingatlanjog kizárásait az első cikk harmadik bekezdés GAL bekezdésre utalok, ez egy hagyományos megoldás a nemzetközi magánjogban. Támogatom a jelentéstevőt, amennyiben azt javasolja, hogy töröljük a 9-es cikk cikket a rendeletből, amely ellentétben áll ezzel az első cikkel, tehát a harmadik cikk G bekezdéséről van szó. De azt javaslom, hogy szintén töröljük a 20B cikket, tehát töröljük szintén ezt, mivel ez újra visszautal a 9-es cikkre az alkalmazást illetően. Ez tehát egy javaslat, és általánosságban azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk elkerülni azokat a rendelkezéseket, amelyek jogbizonytalanságot teremtenek. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyek kizárják a vagyonátruházási kérdéseket, mert ezek különböző értelmezéseket szülhetnek a tagállamokban a saját nemzeti joguk alapján. Ez egy kényes kérdés, amely nem kevés vitát gerjeszt, és azt hiszem, hogy erre még visszatérünk. Másodszorban itt van a rezsimek dualitása, kettősége, ahogyan tudják, bizonyos tagállamok kötelezzük a bírósághoz való fordulást, még akkor is, hogyha nincs jogvita az örökösödés esetében, míg más tagállamok teljes mértékben kizárják a bíróságokat ebből a folyamatból, és a közjegyzők kell működnek. Jogi megoldást kell találni a joghatóság vagy az alkalmazandó jog megválasztása során nem szabad a egyik rendszert sem veszélybe sodorni, hiszen ezek a rendszerek meggyökereztek az egyes tagállamokban. Azt hiszem, hogy a joghatóságról szóló fejezetet illetően ez bizonyosan a legfontosabb, de ez nem lehet, hogy a rendelet sarokkövévé váljon, mert a joghatóság felsőbbrendültsége az alkalmazandó jog fölött, ez ahhoz, ahhoz vezetne, hogy az örökösödést mindig bevisszük a bíróságokba, ami nem történne meg, hogyha nem a... ...là, là où elle aurait pas eu lieu d'être meg, ha megakadázzunk a kollíziót. Ez tehát egy javaslat részemről. Azt hiszem, hogy Lechner kolléga szívesen fogadja a javaslatokat. Nos, azt hiszem, hogy felül kellene vizsgálni a joghatóság definícióját, valamint döntését a 2B és a 2.9, 2G cikkekben, mert ezek nem elég pontosak. És ugyanilyen módon véleményem szerint Jogilag pontatlan a közjegyzőket joghatósággal egyenlővé tenni, mint ahogyan ezt az ötös cikk F bekezdése teszi a jelentés tervezetben a hatásköri szabályokról szólva. Azért mondom ezt, mert az én országomban a közjegyzők foglalkoznak az örökösödési kérdésekkel, de azt hiszem, hogy a közjegyzőket nem lehet ugyanolyan szintre emelni, mint a joghatóságot. Nos, ez az első megjegyzésem, amelyet a figyelmükbe bocsájtok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Diana Wallace. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük uh, Lechner úrnak is ezt a tényleg átgondolt uh, és uh, óvatos megközelítést, amit alkalmazott. Nyilván az én nehézségem az az, hogy én egy olyan tagállamból tagállamot képviselek, amely nem kíván részt venni ebben a rendeletben, de vagyunk néhányan, akik úgy gondoljuk, hogy később esetleg Nagy-Britannia is beszáll ebbe a rendeletbe, mert ez sok polgárunk sorsát könnyíteni meg. Éppen ezért én nagyon hálás vagyok azért, ahogy Lechner úr megpróbált a szokásos tartózkodási hely kérdésével, szokásos lakóhely kérdésével foglalkozni, illetve a ö, vagyonról a való rendelkezés ö, érvényességével is ö, ilyen módon foglalkozott. Ami a szokásos tartózkodási helyet illeti, és a hatos módosításban felvetett ö, preambulum bekezdést illeti, nekem ez nagyon tetszik, de én már előre látom azt, hogy lesznek olyan kritikusok, akik azt fogják mondani, hogy ez jogbizonytalanságot fog eredményezni, különösen más tagállamokból lesznek majd ilyen kritikusok. Tudom, hogy a Róma 2-nél ugyanebbe a problémába ütköztünk. Hogyha mindezt összekötjük azzal a szerintem helyes móddal, ahogy a 18b cikket kezelik, nevezetesen a szakértők véleménye alapján a rendelkezés joga lesz alkalmazandó, és ez a clawback problémáját is majd meg fogja oldani, de szerintem mindezt össze kell kötni a szokásos tartózkodási helyjel, hogyha a 12A alapján döntjük meg, döntjük el a szokásos tartózkodási helyet, akkor ott az örökhagyó lakó helyének tulajdonjogát, illetve vagyonjogát is figyelembe kell venni, de azt gondolom, hogy ez, ez technikai részletkérdés, és a saját hazámban azt gondolom, hogy ez elfogadhatóbb lesz -e ez a fajta hozzáállás. Köszönöm, hogy ezt az irányt nyitva hagyták. Köszönöm, Speroni kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyra becsülöm Lechner kolléga munkáját ezzel a nagyon bonyolult és nehéz témával kapcsolatosan. Ahogyan Berlinger kolléga is kiemelte, a szokásos tartózkodási hely problémájára szeretnék visszatérni, hiszen a 2011. januári szövegben vannak definíciók, de a lakhely esetében nincsen definíció, ezt csak idézik, de ne, említik, de nem definiálják. Tehát amíg a, tehát itt a szokásos tartózkodási hely és a lakhely ö, egyaránt említésre kerül a szövegben, és ez zűrzavart kelt. itt mindenképpen nehézségekkel szembesülünk, amikor meghatározunk és biztosítjuk ezeket a fogalmakat. Talán itt az állampolgárság koncepciójához lenne jobb visszatérni, mert véleményem szerint az jobb lenne. Ugyanis az állampolgárság egy olyan dolog, amely könnyebben meghatározható, és különösen olyan dolog, amely sokkal ö, nehezebben módosítható. Hiszen a lakhely lehet kényelmességet szolgáló lakhely, például egy olyan személy esetében, aki az örököseit károsítandó három-négy hónapra például lakást bérel egy másik országban, és akkor az válik a lakhelyévé nem elegendő nyilván három-négy hónap az, hogy valaki más állampolgárságot szerezzen, tehát így az állampolgárság kihasználása erre a célra, hát az sokkal nehezebb lenne, vagy akár lehetetlen is, mint például a lakhely esetében. A lakhely lehet fiktív is, de lehet olyan is, amely ö, ö, olyan célokra szolgál, amelyek nem éppen nemesek. Nos tehát, újraértékelhetnénk ezt a dolgot azért is, mert itt különösen határokon átnyúló kérdésekről beszélünk. Olaszországban az elv az állampolgárságra és nem a lakhelyre alapul, de az olyan országok esetében is, ahol a lakhely számít, az, hogy valaki Münchenben vagy Düsseldorfban él, ennek kevés jelentősége van, de az, hogy valaki Németországban vagy Belgiumban él, ott van a lakhelyen, most akkor ez azt jelenti, hogy teljes mértékben más jogszabályokat kell alkalmazni az esetére. Nyilván a szövetségi államok esetében a lakhely bírhat jelentőséggel, de normális esetben sokkal könnyebb meghatározni és megőrizni az állampolgárságot a tekintetben, mint a lakhelyet. Azt hiszem tehát, hogy ezzel kapcsolatban módosító indítványokat fogok benyújtani. Köszönöm. A Lichtenberger kolléganő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm Lechner úrnak is, hogy olyan nagy gondossággal foglalkozik ezzel a témával a hétvége során polgárokkal cseréltem eszmét, hogy mi a véleményük arról, hogy van egy ilyen rendelet, és hogy miért van erre szükség. Nos, ők sokkal többet akarnak, azt akarják, hogy a sokkal könnyebb legyen, áttekinthetőbb és egyszerűbb, akkor is, hogyha gyermekek vagy unokák vagy egyéb örökösök más országban élnek, vagy valaki megváltoztatta a lakhelyét. Tudom, hogy nem olyan gyorsan lehet teljesíteni ezeket a kívánalmakat, az teljesen világos, de le, ezekhez a lehető legközelebb kellene kerülnünk, ez lenne a kívánalmam. kívánalmam. A tartózkodást illetően, a szokásos tartózkodási helyt illetően úgy vélem, hogy némely dolgot figyelembe kell venni. Hiszen itt van ez a történelem, történet, ez a hasonló történet az állampolgársággal kapcsolatosan, de gondolkodjunk gyakorlatiasan. A gyermekek külföldre költöztek, az apa vagy az anya még a származási országban él, és mivel gondozásra szorul, ezért ő is áttelepül a gyermekeihez. Akkor ez bizonyosan nem tart olyan sokáig, mint egy állampolgársági kérelem egy másik országba irányulóan, hiszen az emberek indokoltan lépik meg ezt a lépést, és akkor a szokásos érdekeltségi központ, mint definíció találó lenne. Itt még esetleg lehet egy alternatíva. Ez azt jelenti, hogy minden szabályozásnál, amelyet létrehozunk, nagyon konkrétan kell foglalkoznunk a konkrét helyzetekkel ugyanez a helyzet például a közjegyzők kérdésével kapcsolatban is, amelyek egyes, egyes országokban nagyon ö, fontos szerepet játszanak, más országokban csak korlátozott szerepet, és vannak olyan országok is, ahol ők gyakorlatilag nem léteznek. Tehát itt is olyas valamit kell létrehoznunk, amely a polgárok számára végrehajtható, megérthető, hogy ez a szabályozás valóban abba az irányba hasson, amelyet kívánatosnak tartunk, vagy ahol könnyítéseket akarunk teremteni. Ez a döntő pont. Természetesen rengeteg vitát lehet folytatni különböző csoportokkal, akik érdekeltek ebben a kérdésben. Ezt mindannyian tudjuk, és mindannyian bizonyosan sok megkeresést kaptunk már ebben az ügyben, de mindenképpen arra kell összpontosítanunk, hogy melyek a gyakorlati kérdések, mi a gyakorlati kérdés olyas valaki számára, aki örökösödési ügyekkel foglalkozik határokon átnyúló módon. És nem csupán a szakmai csoportokról van szó, hanem azokról is, akiket ezek a szabályok közvetlenül érintenek. Éppen ezért egy nagyon gyakorlatias megoldásra lenne szükség a szokásos tartózkodási hely tekintetében amely a gyakorlati helyzetet veszi figyelembe, például, hogy valakinek gondozási okok miatt kell át települni egy másik országba a gyermekeit követve, vagy fordítva, tehát ezeket a dolgokat is tekintetbe kell venni. Ez lenne a számomra a központi jelentőségű kérdés. Jó lenne, ha egy lépést el tudnánk mozdítani ebbe, mozdulni ebbe az irányba, a tanácsban nagyon világosan láttam a nagy akadályokat. Nem ö, szándékosan nézek Wallis kolléganő felé, hiszen az ő jogrendszerében ezzel bizonyosan nagy problémák merülhetnek fel, de a gyakorlati kérdéseket mindenképpen meg kell oldani, nem lehetséges, hogy például a vállásoknál az legyen a helyzet, hogy vállási turizmus alakul ki, mert Nagy-Britanniában egy vállás könnyebben megoldható, nagyon sokan válnának ezért szívesen Nagy-Britanniában, ez nem lehet a célunk hogy a nagyapát olyan helyre vigyük, hogy, hogy teljesen más öröklési jog vonatkozzon rá például. Nos, egy újfajta versenyformával van itt dolgunk, mondja az elnök, Szvívka úr következik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 gratuláltak, és eh, én magam is eh, felhívnám a figyelmet egy akadályra, illetve egy problémára, ami még itt az öröklési joggal kapcsolatban felmerül. Szerintem olyan eh, különleges körülményekre is oda kell figyelnünk, amelyek akkor játszanak, hogyha van végrendelet. Az a személy, aki örökhagyó kötele, a köteles résszel kapcsolatos problémákra gondolok, ugyanis a lengyel jogban létezik a köteles rész, amely akkor is a leszármazókat illeti meg, hogyha ezzel ellentétes végrendelet születik. Azt gondolom, hogy ez nagyon hatékony módja annak, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor is valami fajta rosszindulatú tevékenység jellemzi a, az örökhagyót, mivel nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a különleges viszonyt, amely a köteles rész örököse, illetve az örökhagyó között fennáll. Köszönöm, végül még Kurt Lechner, köszönöm elnök úr, köszönetet mondok a kollégáknak is érdekes és nagyon szakértő felszólalásaikért. Amit Speroni úr mondott, az állampolgárság kérdése. Ez természetesen a teljes rendeletet újra fejtetejére állítaná, tiszta a lelkismeretem, hiszen mindketten a zöld könyvnél, a tanácskozásoknál, a zöld könyvvel kapcsolatban, a jogi szakbizottságban ott voltunk, és akkoriban is ezt a véleményt képviseltem, de éveken keresztül megnéztük, hogy hogyan lehet ezt az utat járni, és megállapítottuk, hogy ez nem működik. Mégpedig azért, mert a választás jogát így nem kapjuk meg, tehát hogyha az állampolgárságot mondjuk ki, és akkor egy választási jogot akarunk adni a polgároknak, akkor mi között választhat? A szokásos tartózkodási helyzet, hely esetében felmerül az a probléma, amiről Zvivka úr beszélt, hogy valaki valahova elköltözik, a hágai megállapodás nem lépett hatályba, tehát valaki néhány évre elköltözik, hogy az ott ottani jogot válassza, és aztán újra visszatér Olaszországba vagy Németországba. A probléma tehát a kombinációból adódik, és éppen ezért eltávolodtunk ettől a megoldástól nem elegendő néhány hónapra egy lakást bérelni, és írásban is foglalkoztam ezzel az indokolásban, tehát oda kell költözni, és hogy hogyha valaki csak rövid időre oda költözne, akkor ez mindenképpen problematikus lenne a család tagjai számára a köteles rész tekintetében. Azt hiszem, hogy ez kicsit hajánál fogva előrángatott probléma. A polgárokban bíznunk kell, és felelősségtudatukban. Egy olasz állampolgár, aki a, például Franciaországba költözik, és ott a francia jog szerint történik majd az öröklés, de a franciák a köteles rész koncepcióját ugyanúgy ismerik, mint az olaszok, legalább olyan szigorú ez. Minden ország ismeri a köteles rész koncepcióját, Nagy-Britanniától némileg eltekintve, de ott is van valami hasonló dolog. Ezért azt hiszem, hogy ezt a dolgot elhanyagolhatjuk, és a definíciókat illetően probléma a fordítás. Ez lehetséges, de teljesen világos, hogy a jövőben a szokásos tartózkodás egy európai fogalommá válik, amelyet egyre inkább egyre inkább megjelenik a határokon átnyúló ügyek esetében, valamint az Európai Bíróság joggyakorlatában. Tehát ez a tényleges élet ö, ö, mm, viteli központ, tehát itt nem arról van szó csupán, hogy valaki hol van bejelentkezve a rendőrségen, hanem hogy valóban ott él. Ez mindenféleképpen problematikus, de a fordításoknál talán meg kell néznünk, hogy ö, ott rezidenca vagy rezidenc megnevezést kapja más nyelvekben, vagy a franciában, a németben, milyen fogalmat használunk. A lakhely fogalmát mindig kerülendőnek tartottam, hanem a szokásos tartózkodási hely helyet részesítettem előnyben. Azt hiszem, hogy ezt a pontot így hagyhatjuk, és Berlinger kollégával egyetértek, hogy meg kellene próbálni, akár az e-justice portálon keresztül, vagy más formában a polgárokat tájékoztatni, hogyha kiegészítő formaságokat veszünk fel. Veszünk fel. Galó asszony megjegyzése érdekes volt. A 9-es cikk egy illetékességi szabályozás is erre nincs szükségünk, de nem tárgyi szabályozásról van szó, amit én a 20E cikkel javasoltam. Itt ezek az intézkedések kicsit fedik egymást, de nem mondanak ellent egymásnak, így az egyes cikknek, vagy az, az alkalmazási terület megfogalmazásának. Talán az alkalmazási terület, tehát máshogyan lehetne megfogalmazni, és vannak dolgok, amit ki lehetne venni az alkalmazási terület alól, de így egy kicsit kiöntenénk a gyermeket a fürdővízzel. Ez a két dolog némileg átfedi egymást, de nincs ellentmondásban egymással. Nézzük Franciaországot, hogy tehát ez német és francia jogra egyar, egyaránt érvényes az EO IFSO örökösödési jog. Én az egyes cikkből ezt a pontot nem venném ki az alkalmazási területből, ez maradjon benne. Az acte partage Franciaország esetében itt a francia jog közvetlenül felveti a közjegyzői jogi aktust, ami Németországban nincsen, és Ausztriában szintén nem létezik. Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban más elképzelések vannak erről. Ott az szükséges, hogy legyen egy okirat, amelyet elfogadnak, de a joghatás akkor lép fel, hogyha a telekönyvet korrigálják. Tehát, hogyha a telekönyv a telekönyvi bejegyzés Németországban konstitutív, más jogrendekben, például Lengyelországban a közjegyzői jogi aktus konstitutív, Ausztriában egy bírói határozat konstitutív, és ezt fenn kell tartani. Tehát az is világos, hogy a francia közjegyző egy aktipartást készít, amely a német jogrend szerint is betartásra kerül, akkor ez nem jelent problémát, hogyha ezt az okiratot a telekönyv MV bejegyzés követi, de a joghatás csak a telekönyvi bejegyzéssel áll be, mert különben a konzisztencia és a koherencia a nemzeti jog esetében veszélybe kerül, nem csupán Németországban, hanem más országban is, és ami a bíróságot illeti egyetértek. A definíciókat még egy kicsit finomítani kell, pontosan megvizsgálni. A bíróság alatt csak az értendő, ami a tagállami jogrendben bírósági feladatot ellátó szerv. És vannak olyan esetek, mint Ausztria például, amikor vagy akár Magyarországon, amikor a közjegyző, vagy akár Németországban is, talán a jövőben, tehát a közjegyző bírói vagy bírósági feladatokat lát el. De az európai jog ezt nem írja felül természetesen Franciaországban sem, és az, hogy ki állítja ki a hagyati, az örökösödési tanúsítványt, ez nyitva marad, mert ez nem azonos a bíróság definíciójával, és ezért tettem ezt a megkülönböztetést, de értem, hogy ezzel problémák adódhatnak, és talán pontosabb megfogalmazásra van itt szükség. Amit Wallis asszony mondott, nos, egyetértek vele, de jobb dolog eddig nem jutott eszembe, a Nagy-Britannia, nem tudom, hogy hogyan bánik ezzel a kérdéssel, és a clawback esetében milyen javaslatokkal fog élni. Köszönetet szeretnék mondani, és végezetül elmondanám, hogy akárhogyan is lesz, bizonyosan jobb lesz Lichtenberger asszony, és Lichtenberger asszony ismeri a választóit, nem csupán jobb lesz, hanem ahhoz képest, ami most van, bizonyosan egyszerűbb lesz, és nagyobb lesz a jogbiztonság. Még mindig elég bonyolult ez a dolog, de bizonyosan egyszerűsödik majd, és jobb lesz ahhoz képest, amilyen a jelenlegi helyzet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, jelentéstevő úr. Hát ez nagyon sok időt vett igénybe, de megérte az időt. A következőt javasolnám. A, a jelentéstevők remélhetőleg holnap is rendelkezésre állnak 15 órától kezdődően. Masztalka úr jelentkezett a Lechner jelentéssel kapcsolatban, hogyha nagyon gyorsan megy, akkor megadom neki a szót. Masztalka úr. Köszönöm, Eh, já podporuji ten progres, který tady zazněl od eh, kolegyně Lichtenbergové. Eh, Lichtenberger asszony által elmondottakra szeretnék reagálni, és felhívni a figyelmüket két dologra, és egy példát említenék először is. A fordítás, az írásos fordítás, tehát a hivatalos szövegek hivatalos fordításával kapcsolatos problémáját Tavaly, múlt héten Luxemburgban is megpróbáltam egy kicsikét megvitatni. Ez valóban egy komoly gond. A francia szöveget vagy érthető német, vagy más nyelvre kéne átültetni, amit mindenki ért. Ez egy alapvető probléma, amivel a fordítói szolgálatnak is gondja van. Ami pedig a vállási turizmust illeti, szerintem nem szabad ezen a területen egy piacot megnyitni, hiszen közép-közép-kelet-európában ez a formája a turizmusnak már létezik. Harmadsorban ez a cseh joghatóságban ez a kérdés komoly eh, módosításokat eredményezett az örökösödési jogban. Eh, itt gyakorlatilag egy további eh, ellenség előtt állunk. Ami pedig az európai örökösödési tanúsítványt illat, életén eléggé elkeserítőnek tartom az elhangzottakat. Köszönöm. Erre most már nem tudunk a jelentéstevőnek szót adni, tehát még egyszer május 5-e hangzott el, mint módosítók határideje, e, így döntöttünk. E, Lechner úr felolvasta a javaslatokat, és szerintem nem lenne jó, hogyha Luxemburgban délután kéne erre visszatérnünk. Én megköszönöm, és Lechner úr akkor így járunk majd el a tanácsok, tanácsal folytatandó tárgyalások megkezdéséhez Hidalgo, Massip Hidalgo úr kap szót az audit politikáról. Presidente, muchas gracias. Yo quisiera transmitir nuevamente mi entusiasmo. Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer elmondani azt, hogy mennyire tetszett nekem Barnier úr zöld könyve, az ő személyes bátorsága és az egész csapatáé, ha úgy tetszik, nem csak a zöld könyv megszületésével kapcsolatban, hanem az egész konzultációval kapcsolatban. Nagyon jól lefette az egész politikai spektrumot. Meghívtak a japán, amerikai, stb. szakértőket, az egész nyugati kapitalista civilizáció képviseltette magát a konzultáció során, és egy csomó nagyon érdekes felvetés született. Barni urat tehát támogatom, de elismerem, és hajlandó vagyok viselni a saját felelősségemet is ebben a jogalkotási ügyben. Nagyon kevés hely áll rendelkezésre a jelentésben. Nem tudok a zöld könyv minden aspektusára reflektálni. Tömören szeretnék fogalmazni, ugyanakkor bátorítani szeretném az Európai Bizottságot arra, hogy még az év vége elején eh, bocsánat, az év végéig nyújtson be egy jogalkotási javaslatot. Ez ez egy oligopol rendszer, az oligopol megöli az Európai Unió szellemét, ellene megy, igazi versenyre van szükség, és aláássa ellene megy a közös piacnak, és vannak rendszer problémák, és Barnier úr is kimondta ezt. A válság tanulságait le kell vonnunk, túl kell lépnünk az oligopóliumokon, és olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek révén további cégek emelkedhetnek ki. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy például KKV-k is részt vehessenek ebben a folyamatban a négy nagy cég oligopóliuma, ők fedik le a könyvvizsgálat 99%-át egy sorországban, ez hosszú távon elfogadhatatlan. Németországban ráadásul ketten fedik le a piac nagy részét, eh, ami még aggasztóbb. Barnier úrnak eh, tehát igaza van, biztosítani kell a, független, a könyvvizsgálat függetlenségét, minőségét és teljes körű garanciáit, valamint az átláthatóságot. Mindez azért szükséges, hogy ne csak a nagy cégek részvényesei járjanak jól. Valami új elindult, ebben a válságban lehetőséget kaptunk arra, hogy a könyvvizsgálati politikát megvizsgáljuk, egyesített egyesítettük az erőinket, ez a válság rámutatott egy sor rendszerhibára, és ezekre a rendszerhibákra a jogalkotónak, társjogalkotónak, nekünk válaszolnunk kell mégpedig radikális módon. és hogyha önök részt vettek az előző parlamenti ciklus munkájában, emlékeznek, hogy négy vagy öt évvel ezelőtt mi tárgyaltunk már erről a témáról, és mindenki számára frusztráló volt annak a vitának a lefolyása, illetve kimenetele. Mint ahogy mondtam, négy olyan nagy cég van, amely monopolizálja a piacot, és nem értik meg, hogy mi miért akarjuk úgymond az ő növekedésüket korlátozni. Barnier gondolatát ők valójában tárgyalási alapnak tekintik, de ez alatt azt értik, hogy a státuszkót akarják megőrizni, tehát egy tárgyalási alapból kiindulva valami olyan, módon kialakítani a, a jövőt, hogy az ő pozíciójuk megmarad, és ez elfogadhatatlan, ha ezt megengednénk, akkor tényleg szégyelhetnénk utána magunkat. Látjuk, hogy a lobbisták is beindultak, és szinte eh, bűncselekménnyel felérő eh, nyomásnak vetnek minket alá. Sí, gracias, señor presidente. Voy a procurar hacerlo... Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövid lenni, hiszen látom, hogy a, az idő már sürget minket. Masszép úr jó barátom, érzékeny és nagyon szenvedélyes. Most Don Quixote-ként szólt, megpróbál megküzdeni a nagy óriásokkal, ezekkel a könyvvizsgáló cégekkel, és részben igaza van. Úgy gondolom, hogy legitim aggályokat említett most. Egyetértek sok dologban vele, de nem mindenben és most ezeket szeretném áttekinteni. És a világ gazdaságainak eh, igen súlyos helyzetét eh, érdemes megvizsgálni, mi váltotta ki a jelenlegi helyzetet. Többek között a bizalom hiány is, és eh, valóban igaza van a kollégának annak, hogy jó minőségű, megbízható információra van szükség a piacról. Stabil szabályozói környezetre van szükség, és független felügyeletekre az egyes piacokon. Ez mind nagyon fontos az egészséges piacok létéhez. Európában már egy ideje folyik ezzel kapcsolatosan vita, jogalkotás, és ez kiinduló alap számunkra, hogy további bizalmat erősítsünk, alakítsunk ki a piacon. Nagyon bonyolult azonban ez a folyamat. Nem régiben véglegesítettük a könyvvizsgálói irányelvet. Nálunk, ami ugyanaz az ország, mint Masszép úr hazája, már elfogadtuk a az erre vonatkozó törvényt hosszas folyamat eredményeként. Ez támogatást élvezett a parlament minden részéről, és azt kell mondanom szerényen, hogy a könyvvizsgálói piac kevés szereplős volta a verseny szempontjából, mindenféleképpen kedvezőtlen, de azt hiszem, hogy ez nem egy rendszer szintű kockázat. Meg kell találnunk a megoldást, és a tapasztalat azt mutatta, hogy a közös könyvvizsgáló cégek nem az egyetlen megoldás. Itt kritikával kell ér, élnünk, és meg kell próbálnunk alternatív megoldásokat találni, amelyek korábban működőképesek voltak. És amikor a könyvvizsgálók rotálásáról, vagy váltásáról van szó, ez is nagyon fontos. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a könyvvizsgálói piac koncentrálódik. És szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy a minőség és a tájékoztatás szempontjából komoly kihívás előtt vagyunk. Tavaly volt egy minőségi ugrás, amikor új szabályok és elvek alkalmazásáról beszélünk, most már az átláthatóság irányelv hatályban van, előírja, hogy a tőzsdei jegyzett cégeknek milyen információkkal kell szolgálniuk, ami a könyvvizsgálatot illeti, ott a kellő felügyelet, ellenőrzés és átláthatóság biztosítandó. Az érdekeltek a befektetők, ügyfelek és munkavállalók számára. És végezetül a legjobb, a legfontosabb tanulsága a válságnak, hogy minden tényezőt ösztönöznünk kell ami ez irányba mutat. Mindenen lehet javítani, és nem engedhetünk meg komoly kockázatokat, nem engedhetjük meg, hogy ezek az elvek veszélybe sodródjanak. Ami a pénzügyi információkat illeti, illetve ezen cégek képviseletét, ezeket is meg kell vizsgálnunk. Remélem, hogy ma ezeket a fontosabb pontokat sikerült kiemelnem, és majd eh, módosítókat is készítek, amelyek remélhetőleg egy hasznos megoldást eh, eredményeznek. Reméljük, hogy nem lesz komoly konfliktus ebben a témában. Én erre fogok törekedni. Köszönöm szépen. Most az órára tekintve további hozzászólók nincsenek. Eh, március 20-a lesz a módosító határideje. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és holnap 9 órakor kezdünk a koordinátorokkal, az ülés pedig fél tíz.